Üdvözlök mindenkit a nyári szünet előtti utolsó ülésünkön. Megkapták a napirendet, el kell fogadnunk a napirendet, hát más lehetőségünk ugye nincs is, ha csak nem mond ellent valaki. Az egyes pontot akkor letudtuk ezzel, a második napi rendi pont az utolsó ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Megkapták ezeket, hogyha az ülés végéig nem adnak hangot ellenvetésüknek, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Hármas napi rendi pont, elnök közleményei. Szeretném elmondani, hogy az interneten közvetítik ezt az ülést. Minden nyelv rendelkezésre elkivéve a cseh, észt, litván, lett, máltai és svéd nyelveket. Az összes többi nyelv rendelkezésre áll a tolmácsolásban. Örülök, hogy Denis Grólit itt üdvözölhetjük az Európai Bizottság kulturális és oktatással foglalkozó dj jének munkatársa, ő Solbel úr utódja, akit a legutóbb elbúcsúztattunk. Ő egy nagyon kellemes munkatárs volt, összeköttetést biztosított az Európai Bizottságban, nagyon örülök, hogy újra van egy képviselője itt a bizottságnak, nagyon jó együttműködést kívánok neki. Az elkövetkezendő néhány hónapban és két évben nagyon nehéz lesz az együttműködés, nagyon kemény munka elé nézünk, de mi nagyon kedves emberek vagyunk, és hogyha ön ezt viszonozni tudja, akkor biztos kevés problémába ütközünk az együttműködés folyamán. Még egyszer üdvözlöm Önt, Gróli úr, Ön brit vagy ír? Írországból érkezett, Ön ír. Jó. Jó, akkor következik a négyes napi rendi pont, és nagyon örülök, hogy néhány minisztert, illetve az egyik megbetegedett miniszter képviselője érkezett hozzánk, Katarzyna Hall, közoktatási miniszter Lengyelországban, Barbara Kudricska, tudományügyi és felsőoktatási miniszter, akkor itt üdvözölhetjük Bogdán Zdrojevszkit, kulturális és nemzeti örökségvédelmi minisztert, de azt hiszem őt helyettesítik. És aztán itt van Adam Gérs úr, turisztikai sportminiszter. Nagyon sajnálom, hogy a néppárti frakció tagjain kívül, ők ugye szép számban megjelentek, és a baloldaliak képviseletében, Biszki úr kivételében más nem érkezett. Még kérném a többi frakció munkatársait, hogy esetleg emlékeztessék a kollégákat, hogy ma ülést tartunk. Tekintettel arra, hogy új soros elnökségünk van, ugye üdvözöljük az új soros elnökséget, Lengyelországban biztosan tudósított a média arról, hogy a lengyel miniszterelnök első fellépése, ami plenáris ülésterünkben egy örömteli esemény volt. Nagy szeretettel üdvözöltük őt itt, egy csodálatos európai szellemű beszédet tartott, és ezt örömmel hallgattuk. Ebből arra következtethetünk, hogy az, az ő kormányának tagjai legalább ennyire barátsággal fordulnak felénk, és legalább ennyire európai szellemben dolgoznak. Szeretettel üdvözlöm tehát Önöket itt körünkben. Röviden bemutatnám, hogy milyen munkát végzünk jelenleg. Itt van Fiszesz Exela úr, kolléga, aki jelenleg az sport európai dimenziójának dimenzióját taglaló jelentéséről fog beszélni. Itt van Hannibal asszony, aki sajnos most nincs jelen, ő az Early School Leavers helyzetéről készít jelent. Itt van Boris, lengyel kollégánk, aki jelenleg az európai mozi helyzetéről készít jelentést a digitális korban. Októberben szavazunk erről, és holnap lesz ebben a témában egy meghallgatásunk. Aztán itt van Páli Edeli asszony, sajnos ő is jelen. Ma ő a jelentéstevő az Európai Örökségi védjegy jelentéstevője. A magyar soros elnökség alatt, amelyen nagyon jó együttműködtünk, lezártuk ezt a témát, de végül is ők, ő a jelentéstevő, ő az, aki végül elvégzi az utolsó simításokat. És aztán szerettem volna emlékeztetni önöket arra is, hogy szeptember elején Václavba küldünk egy delegáció, delegációt, és ez egy nagyon jó rendezvény lesz, lesz egy konferencia, az én frakcióm az ön frakció vezetőjével ott lesz, aztán itt van a Soul for Europe, amely szintén ott ülésezik szombaton, tehát egy csodálatos rendezvénysorozatra kerül sor majd és Boris megveregetheti a vállát, hiszen ez az ő hazája egyébként. A soros elnökségük során a pénzügyi keretprogram ma kell majd foglalatoskodniuk, és izgalommal várjuk a bizottság új javaslatait az új programokra vonatkozóan, ami a kultúrát, oktatást, sportot és az ifjúságot illeti. Minden bizonyal heves viták bontakoznak majd ki, hiszen az összes előadás, amit a témáról hallottunk, tulajdonképpen ellentmondott annak, amit két évvel ezelőtt megfogadtunk. Foglalkoznunk kell majd ezzel, és reméljük, hogy az önök támogatására számíthatunk majd ebben a témakörben. Szeretném röviden elmondani, hogyan járunk el. Az adott minisztereknek megadom a lehetőséget, hogy körülbelül 15 percig elmondják, 15 percben elmondják, hogy mit szeretnének majd az elkövetkezendő 6 hónap alatt útjára indítani, milyen programokat szeretnének elindítani. Nyilván 6 hónap alatt nem lehet megváltoztatni a világot, és a tanácsot sem. Az embernek arra van lehetősége, hogy folytassa azt, amit mások elkezdtek előtte, és aztán esetleg megvesse az alapját a következő tanács működésének. Mint ahogyan a korábbi kormányok is, önök is a trió elnökség keretében tevékenykednek majd, tehát az önök előtt működő elnökséggel és az önök után következővel együttműködve, ez jó, mert ez egy kontinuitást teremt. A közoktatási miniszterasszonynak adom meg először is a szót, tehát hol asszony a szó, parancsoljon. Szanowna Pani Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Lengyelország most először veszi át az Európai Tanácsban a soros elnökséget. Számunkra ez egy egészen új tapasztalat, élmény, és mivel én tanár vagyok, el kell mondanom, hogy inkább úgy érzem magam, mint ennek a projektnek egy diákja. Ez egy élethosszig tartó tanulási projekt, és itt vizsgát kell tennem egy vizsgáltató bizottság, vizsgabizottság előtt. Természetesen megtanultam együttműködni másokkal, és részt venni a magyar és belga soros elnökség érdekes eseményeiben. Nyilvánvalóan aktívan együttműködtem velük, és szeretném megköszönni nekik ezt a munkát és a, a tanácsokat, amiket kaptam. Mindez segített nekem abban, hogy előkészítsem a következő hat hónapnak a munkáját, a lengyel soros elnökségnek a munkáját, amikor szeretnénk megosztani a 1989-es és 80-as szolidaritás tapasztalatait. Amikor az EU az a gazdasági válsággal kell, hogy szembenézzen, nagyon szükséges, a szolidaritás, különösen a szolidaritás a szomszédos országokkal, különösen a keleti partnerségi országokkal. A 2020-as stratégia azt mutatja, hogy Európának intelligens, fenntartható módon kell fejlődnie. Fontos a társadalmi befogadás és az új munkahelyek teremtése. Itt nagyon fontos az oktatáspolitika és az ifjúságpolitika. Amikor a fiatalokról beszélünk, akkor a soros elnökség szeretné jobban bevonni a fiatalokat a demokratikus európai folyamatokba. Egy új másfél éves párbeszéd és együttműködés kezdődik most. Az elődeinknek, Spanyolországnak, Belgiumnak és Magyarországnak a tapasztalatai nagyon fontosak számunkra, és szeretnénk erre a tapasztalatra építeni. A lengyel elnökség a fiatalságra fog építeni, ahogy ezt a tanácsnak az állásfoglalásában is megfogalmazták a 2018-as együttműködési folyamatban. A lengyel elnökségnek a feladata az lesz, hogy megerősítse az EU fiataljainak az együttműködését, és a Kelet-Európa és a Kaukázus fiataljainak az együttműködését. Párbeszédet szeretnénk kialakítani a fiatalok között, és a bevált gyakorlatokat szeretnénk az országok között kicserélni. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mennyire fontos a szomszédok közötti kapcsolatok. Ez pedig kiinduló pontja lehet annak, hogy közelebb kerüljenek az EU-hoz. Ennek egy példája a múlt heti konferencia, a a mobilitás keleti dimenziója. Egy nyilatkozott fogad, nyilatkozatot fogadtunk ott el, amelyben az áll, hogy a személyes kapcsolatoknak a megerősítése és az intézmények és szervezetek közötti együttműködés megerősíti a civil társadalmat a partnerségi országokban. Ezen kívül a demokráciát is elősegíti, elősegíti és kreatív és együttműködésre kész társadalmat tud kialakítani. Az oktatási, fiatalsági és sporttanács szeretné a mobilitásnak a keleti dimenzióját kiterjeszteni. Ugyanakkor mindegyik tagállamot arra ösztönözzük, hogy a fiatalság a világ más részein is együttműködjön velünk. A tanács döntése szerint a 2011-es év az önkéntesség európai éve, amelynek során különböző tevékenységeket segítünk elő. Számunkra ez egy egyedülálló alkalom az állampolgárok ilyenfajta tevékenységének az elősegítésére Európában. Mindez nagyon fontos a, a polgári tőke kialakítására, hogy kialakítsuk a civil társadalmat, és megerősítsük a nemzeti és európai identitást, azonosságot. Nagyon fontos, hogy Európa egészében a fiatalok veszik ki legnagyobb részüket az önkéntességből. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az EU 2020-as stratégia és a stratégiai képzési és oktatási keret két prioritást fogalmazott meg az oktatásban. Az egyik az egyetemek modernizálása, és ma kollégám Kudricka kolléganő, a tudományügyi és felsőoktatási miniszter erről fog majd szólni. A másik aspektus az oktatásnak a mobilitás. Az európaiak, köztük a, a fiatalok számára fontos, hogy minden területen, a szakmai területen is a mobilitást kialakítsuk, és az ehhez szükséges kompetenciákat kialakítsuk már fiatal korukban, azért, hogy egyenlőséget élvezhessenek. Ezért szeretném a Comenius programnak a fontosságát hangsúlyozni, amely már az óvodától egészen a középiskoláig foglalkozik e- ezekkel a kérdésekkel. Olyan képességeket e, próbál kialakítani a fiatalokban, a gyerekekben, hogy e, mind egyénileg, mind szakmailag kihasználhassák a mobilitást a jövőben. A fiatalság mozgásban, amely egy kiemelt kezdeményezés, minden európainak lehetővé akarja tenni az oktatást, hogy bárhol tanuljon Európában 2020-ig. A tanács rámutatott, hogy nagyon fontos az idegen nyelvek ismerete. Az Európai Parlament a többnyelvűségi állásfoglalásában hasonló álláspontot képviselt. A lengyel elnökség támogatja a nyelvtudásnak az előmozdulását, mind az oktatási, mind a szakmai mobilitás keretében. az idegen nyelvek ismerete a gazdasági növekedést és a jövőbeli munka elfoglalását illetően nagyon fontos. Épp ezért az idegen nyelv tanulása, tanulása, különösen a kevésbé ismert idegen nyelvek tanulása nagyon fontos. Meg kell erősíteni a szomszéd államoknak a tudását, ismeretét, különösen a határokon átnyúló vagy határmenti területeken. Minél korábban el kell kezdeni az idegen nyelvek tanulását, Például egy integrált tantárgy kurzus alatt ezt el lehet sajátítani. Ugyanakkor együttműködést és partneri kapcsolatot kell kialakítani az iskolák és az oktatási intézmények között. Az elnökség a tanács következtetései alapján indul el a nyelvtudást illetően. Novemberben e, a következtetéseket szeretnénk elfogadni, hogy milyen referencia szintek legyenek az oktatási mobilitás területén. Biztos vagyok benne, hogy a varsói konferenciák is ezt befolyásolják majd. Ugyanis a nyelvtudás az az európai szakmai és társadalmi sikernek az alapja. Ezzel kapcsolatban szeptemberben szervezünk egy konferenciát, októberben pedig egy mobil, mobilitás hogy hogyan tudjuk ezt ösztönözni a fiataloktól egészen az idősebbekig. Javasoltam azt is, hogy szervezünk Gdanszban egy konferenciát az élethosszig tartó tanulásról és az elfoglalandó állásokhoz való segítésről. A különböző oktatási rendszerek különbözőségét akarjuk felhasználni, hogy hogyan tudjuk a bevált tudást, a legjobb tudást és a különböző készséget felhasználni. Hölgyeim és uraim, a lengyel elnökség az élethosszig tartó tanulással is szeretne foglalkozni, és a, fiatal, a felnőtteket bevonni az oktatásba. Ugyanis nagyon fontos, hogy a képességeiket felhasználjuk a az aktív állampolgári életre, a munkahelyek elfoglalására, és általában aktív részvételre Európában magas szintű, jól képzett tanerőt próbálunk erhez bevetni, és informális, tehát nem hivatalos oktatási rendszerekben is gondolkodunk. A Grundig programnak az eredményeit szeretnénk ehhez felhasználni. A lengyel elnökség egy, egy jövő évre egy állásfoglalást szeretne kialakítani és novemberben szeretnénk ezt elfogadtatni a tanácssal. Hölgyeim és uraim, júniusban az Európai Bizottság a több éves pénzügyi kerettől kapcsolatos dokumentumot kiadott, és ezt mélyrehatóan fogjuk elemezni. Az év végén konkrét programokat szeretnék a 2014-2020-as időszakra kialakítani az oktatás és a fiatalság programjaiban. Ezeket a programokat szeretnénk az jobban hozzákapcsolni az Európa 2020-as programhoz. Fontos Európában a társadalmi kohézió megerősítése és európai ideálok kirajzolása az európai állampolgárok számára, és a multikulturalizmus és a, multi, tehát a nyelvűség kialakítására. Személyesebb megjegyzésem is lenne. Én iskolaigazgató voltam, mielőtt Lengyelország Európai Uniós tag lett volna, és részt vettünk a Szokratész és a Comenius programokban. Emlékszem, hogy ez a diákok számára mennyire vonzó volt, eh, de nem csak a diákok számára, hanem a tanálok számára is, és nagyon sokat tanultunk a különböző szakásokról, hagyományokról, különböző oktatási rendszerekről. Eh, az új barátaink országainak a hagyományairól, szokásairól tanultunk. És aztán Együtt váltunk az Európai Unió tagjaival később, de még akkor mi nem voltunk tagok. És meggyőződésem, hogy az ilyen részvétel, elsősorban a diákoknak a részvétele ilyen programokban segítette Lengyelország e, az EU-hoz való csatlakozását. Mert ők már akkor ismerték, hogy mit jelent az Európai Unió, és részévé akartak válni. A csereprogramoknak hála, különösen a keleti szomszédokkal, új EU-s nagyköveteket nevelt ki, hiszen az, a jövő Európájában a szomszédainkról is kell döntenünk. Tehát ezért az ilyen csereprogramok nagyon fontosak ilyen szempontból. Ez személyes tapasztalat, de ez mindenkinek a személyes tapasztalata. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, bemutattam a tanácsnak az oktatási és ifjúsági programját az elkövetkezendő fél évre. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy jó munkát végezzünk a tanács soros elnökeként. Nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk nyílunk az együttműködésre, és szeretném meghívni önöket mindazokra az eseményekre, amelyeket a lengyel elnökség szervez majd. Szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmét, és készen állok a kérdések megválaszolására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sokan szeretnének felszólalni, azonban szeretném már most az elején elmondani, illetve felhívni a figyelmet arra, hogy a programok tekintetében egy kritikus időszakot élünk, a bizottság irodáiban nagyon nagy változások következtek be, illetve következnek be a közeljövőben, és önök pont most vették át a soros elnökséget. Néhány bizottsági képviselővel volt szerencsém találkozni, és ők elmondták, vagy felvázolták, hogy hogyan néznek majd ki az új programok, és um, ha jól értettem, akkor a jövőben nem fog létezni a Comenius program ilyen név alatt, a Comenius régió is megszűnik, amelynek ugye hatalmas sikere volt az elmúlt három évben. És tulajdonképpen egy szimbólum veszik el, egy védjegy. És hogyha egy védjegyet már bevezettünk, egy ilyen szimbólumot, akkor nem értem, hogy ezt miért kell megszüntetni. Üdvözlöm azt, amit hallottunk, hogy különösen a az oktatás és a kultúra területén a bizottság szeretné növelni a forrásokat. Százalékos arányban ez egy nagy növekedés, ha jól tudom, akkor 75 százalékról van szó. De amíg nem tudom, hogy ebben a black boxban, ebben a fekete dobozban mi rejlik, akkor addig elég nehéz megtapsolni a bizottságot ezért az eredményért. Tudni akarom, hogy mit, mikor, hol, kinek adunk a források tekintetében. Hány százalék folyik a Comeniusba, az Erasmusba, Leonardóba, mennyit fordítunk ifjúságra, mennyit sportra, amíg ezt nem tudom, addig nem is tudok tapsolni a bizottságnak ehhez. És tartok tőle, ezért mondom már mindjárt most az elején, hogy egy olyan helyzettel szembesülünk, amit két évvel ezelőtt erősen elutasítottunk, hogy egy programot kapunk új névvel ellehetetlenítettük azt, hogy Youth on the Move legyen a program neve, most pedig a hátsó ajtón keresztül jönnek, és át akarják nevezni, és egy olyan név alatt futtatni, mint Erasmus mindenkinek, vagy valami hasonló. Én kérem önöket, hogy ehelyütt a szakbizottság ügyét mozdítsák elő. Miért nem lehet a program neve továbbra is élethosszig tartó tanulás, és a programon belül miért nem történhet az, amit meg kell tenni? felül legyenek horizontális programok, a keret belsejében pedig legyenek pillérek, a Comenius, az Erasmus program, a Grundtvig program, az ifjúság, mint pillér, a nonformális tanulás jegyében. Miért kell mindenhez új nevet kitalálni? Nagyon szépen kérem a soros elnökséget, hogy ezen a téren legyen nagyon szigorú. Azt állította a bizottság, hogy a tanács ezt támogatja, és ezt így meg lehet valósítani. Tehát én azonban ezt nem látom be egyelőre, és ezért kérném a lengyel soros elnökséget, hogy valóban észszerű programokat indítson, és észszerű lépéseket tegyen. Látjuk, hogy a Koméniuszt már elfogadják. A köztudatban a Koméniusz gyakorlatilag már egy védjegyé vált, más helyzet az Erasmusszal, amelyet később alapítottunk. Koméniusnak van egy ismertsége, van egy neve. Nem látom azt, hogy nem látom be, hogy miért kellene ennek most eltűnnie. én kérném a soros elnökséget, hogy ne hagyjon magunkra bennünket ebben a harcban, és a bizottság, az Európai Bizottságnak nézzen a körmére, mielőtt az új programjait bemutatja, és járuljon hozzá ahhoz, hogy a bizottság úgy alakítsa ki az intézkedéseit, hogy mi ezt támogatni tudjuk. Üdvözlöm a szociáldemokrata kolléganőt, Kamerevert kolléganőt, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a miniszterasszonynak is az előadását. Azt hiszem, sok minden abból, amit elmondott, mindenféle probléma nélkül támogatásra talál itt a szakbizottságban. Tulajdonképpen csak sok szerencsét kívánhatunk önöknek ehhez a nagyon ambiciózus programhoz, amelyet az elkövetkezendő hat hónapban meg szeretnének valósítani. Csatlakoznék ahhoz, amit Doris Peck az imént elmondott. Láthatják, hogy sokat foglalkozunk ezzel, és ez nagyon aggaszt bennünket. Azt hiszem, mindannyian nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság bejelentette, hogy az oktatás területén a forrásokat nagymértékben növelni szeretné. Ez nagyon jó, ennek nagyon örülünk. Azonban az az aggodalom, amelyet Pak asszony az imént bemutatott, nevezetesen, hogy mi a szakbizottság részéről nagyon tartunk attól, hogy ezek a sikeres programok, amelyek már léteznek, gyakorlatilag ezek eltűnnek, vagy felismerhetetlenné válnak. Ezáltal nekünk, a parlamentnek is elvész egy kis rész politikai döntéshozatali hatalom. Tulajdonképpen egy nagyon nagy forrásokkal kiegészített részterületről lesz szó, politikáról, de nem látjuk, hogy az egyes programokban mennyi pénz folyik, és hogy tartalmilag is hogyan alakulnak ezek a programok, ez nagy probléma. Nem látom be, hogy valóban sikeres márkákat, védjegyeket, mind amilyenekkel rendelkezünk az oktatás területén, miért kell feladni valami újért, aminek kapcsán újra rá kell ébreszteni az embereket, hogy létezik egy ilyen új program, amely tulajdonképpen a korábbi Comeniusnak, Erasmusnak, Youth in Action programnak felel meg. Úgy gondolom nincs értelme az eddigi sikeres programokat feladni, sutba vágni, és egyszerűen csak egy új név alatt újra ugyanazt a programot végrehajtani. Kérném Önöket, hogy a tanácsban szálljanak sikra velünk együtt azért, hogy azok a programok, amelyek az elmúlt években eredményesek voltak, a jövőben is felismerhetőek és láthatóak legyenek az állampolgárok számára is, ami számomra rendkívül fontos. Itt volt ez a nagyon sikeres program Youth in Action, ami tulajdonképpen a nonformális oktatás területén tevékenykedik. Úgy gondolom, hogy amellett, hogy természetesen nagyon fontos a jó oktatás a fiatalok, gyermekek körében, hogy aztán jók legyenek a szakmájukban, ehhez hozzátartozik a mobilitás, a külföldi hogy külföldön is időt töltsenek. Ez vitathatatlan. De a nem formális oktatás tulajdonképpen olyan dolgokat tartalmaz magában, mint az interkulturális ismeretek megszerzése, egymás megismerése, külföldi tapasztalatszerzés, találkozás külföldiekkel, más nemzetek fiataljaival, időtöltés egymással. Azt hiszem, hogy ennek olyan magas értéke van, amelyet nem lehet kifejezni iskolai osztályzatokban, és amely véleményem szerint legalább olyan fontos, mint a formális oktatás egész területe. Éppen ezért kérném, hogy ezt a nonformális, nem formális oktatási területet ne rendeljék alá az Európa 2020-as stratégia egyébként jó céljainak, hanem hogy az oktatási programon belül valóban nagy hangsúlyt fektessenek erre is, és egy kérés, amit a miniszterek tanácsa felé újra és újra közvetíteni kell. Pénzről beszéltem az imént, nos, tudjuk, hogy a jövőben az oktatási programok több pénzt, több forrást kapnak, de tudjuk, hogy a miniszterek tanácsa az, aki aztán utólag nagyon szívesen elmossa a számokat. Ezért kérném, hogy a soros elnökség részéről önök gondoskodjanak arról az oktatás területén, hogy az, amit az Európai Bizottság javasolt, a források megnövekedése, azt a miniszterek tanács aztán ne csökkentse ismét, és hogy ügyeljünk arra, hogy a jó programok, amelyek eddig sikeresek voltak eddig, azok létezzenek a jövőben is. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Amit Pakasszony mondott a névváltoztatásokról, a Comeniusról és az Erasmusról, ezt én is aggasztónak találtam. Az Erasmus program sokkal többet tett Európáig, mint nagyon sok szerződésünk. Ez egy nagyon népszerű dolog. És az a tény, hogy elveszíthetjük, nagyon komoly. Ezért arra kérem a minisztert, a miniszterasszonyt, hogy hangsúlyozza azt, hogy szükség van arra, hogy megtartsuk az elért eredményeket, megtartsuk az elért dolgokat, és ne essünk abba a csapdába, hogy megváltoztatunk dolgokat, az, amik működnek, csak azért, hogy csináljunk valamit. Az önkéntesség is rendkívül fontos szerintem. És ahogy Pákasszony mondta, amikor a sportról beszélt, az európai sport önkéntesek nélkül nem is létezne. Ezért meg kell próbálnunk biztosítani azt, hogy az önkéntesek megfelelő képzésen essenek át. Úgyhogy ne csak függetlenül lépjünk, hanem a kockázatok figyelembevételével, például mondjuk a szomszédos országok nyelvét tanítsuk meg nekik. Hogyha mobilitást szeretnénk Európában, akkor a nyelvismeret rendkívül fontos. Tudniuk kell az embereknek, hogy hogy beszélnek más nyelveket, és ne csak az angolt, hanem más országok nyelvét is, olyan országok nyelvét, ahova a, mondjuk egy fiatal, vagy akárki más átmegy dolgozni. A prezentációjában a szakképzésről nem sokat hallottam, pedig szerintem manapság ez is rendkívül fontos mindig egyetemi diplomákról beszélünk, és az egyetemi képzésről, de legyen szó a szakképzésről is. Az embereket megfelelően kell képezni. És a szakképzésnek jobb, több prioritást kell élveznie, nagyobb elismertséget. Köszönöm szépen, Boris kolléga, parancsoljon. Dziękuję bardzo pani minister za przedstawienie polskich priorytetów. Köszönöm szépen, és köszönöm a miniszter asszonynak is, hogy bemutatta a lengyel prioritásokat. A kérdésem a horizontális megközelítéshez kapcsolódik. Elfogadtuk az Európa 2020-as stratégiát, ez egy politikai változási menetrend, reakció a válságra, a nehézségekre, az intelligens növekedéssel és az oktatással próbáljuk ezt a választ megadni. Ez Barroso elnök úr is hangsúlyozta. A kérdésem pedig a következő. Ágazati üléseken más miniszterekkel találkozva e dokumentum és a célkitűzései prioritások kell, kell, hogy váljanak a tagállamokban is. A papíron a Lisszaboni szerződés eredményei azok nagyon jól hangzanak, de nagyon sok tagállamban ezek, ez a szerződés csak porosodik a polcokon. Úgyhogy kérem, hogy hívja fel a miniszterek figyelmét arra, hogy a prioritásokat végre kell hajtani. A tagállamok bevonódása nélkül nem fogunk eredményeket elérni. És egyetértek az előttem szólókkal abban is, hogy a közösségi programok tekintetében bölcs fejlődésre van szükség, és nem forradalomra. Rengeteg programot már megfelelően előkészítettünk. Úgyhogy amikor az új pénzügyi keretben megkezdjük a munkát, akkor meg kell bizonyosodnia arról, hogy a közösségi programok mellett a kohéziós programokra is megfelelő hangsúly helyeződik. A 370 milliárd euró, amit a leggyengébb régióknak szántak, Megfelelő támogatás kell, hogy jusson ebből az oktatásnak is a 2020-as stratégián belül, hogy végrehajtsuk és ne felejtsük el. Köszönöm szépen. Meg Lárkin asszony. Thank you, and thank you, Köszönöm szépen, Köszönöm a miniszterasszonynak az elnökség bemutatását ma délelőtt. Különösen tetszett az, hogy a fiatalokra és az ifjúságra összpontosított. Ebben a szakbizottságban szeretjük hallgatni a fiatalokat, és próbáljuk támogatni az aspirációikat, a reményeikben próbáljuk őket támogatni. Ezért a, a mobilitás és az egyetemek modernizálása is rendkívül fontos. A másik szakbizottságban pont a képzettségek kölcsönös elismerésének a jelentéstevője vagyok. Az Európai Bizottság és a mi szakbizottságunk azt vizsgálja, hogy hogyan tegyük könnyebbé a fiatalok számára a mobilitást, és azt, hogy a saját államukban kapott képzést máshol is hasznosíthassák. A bolonyai folyamat megvizsgálásával hogyan lehetne ennek a végrehajtását úgy előmozdítani, hogy a fiatalok számára tényleg egyszerűen elismerhető legyen a képzettségük más tagállamokban is. Nagyon fontos, hogy ezt a decemberig, az önök hat hónapja végéig megpróbálják előmozdítani. Köszönöm. A következő hölgy majd a felsőoktatásról besz- fog beszélni. Most egyenlőre arról beszélünk, ami a miniszterasszony portfóliájához tartozik. Tákkula úr a következő felszólalónk. Kiitoksia Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a lengyel elnökség prioritásainak bemutatásáért. Úgy tűnik, hogy a lengyel soros elnökség nagyon aktív lesz a kultúrpolitikában, és hogy a források növekedését is tervezik. Időközben vannak ugye már sikertörténeteink is, ami a képzési programokat, illetve oktatási programokat illeti. Mind a lengyel soros elnökség, mind az Európai Parlament szeretne részesülni, részt venni ebben a sikertörténetben, és gondoskodni arról, hogy ez folytatódjék. Hogyha megnézzük ezeket a képzési programokat, akkor láthatjuk, hogy valóban sok mindent elértünk már. Összességében azonban egyetértek a lengyel soros elnökséggel abban, hogy Finnországban például mi azt szoktuk mondani, hogyha az ember nem indul el az úton, akkor nem is jut el a végére, és éppen ezért ennek szellemében valóban meg kell tennünk az első lépést abba az irányba, hogy növeljük a hozzáadott értéket. Ezen a területen ebbe be kell vonni nyilvánvalóan a tanárokat is, ami nagyon nagy erőfeszítéseket kíván meg mindenkitől az iskolánkban. Azt hiszem, hogy még sok teendőnk van az eredmények ellenére, és ennek szellemében el kell gondolkodni azon, hogyan tudjuk növelni a hatékonyságot. Az Erasmus ugye egy sikertörténet, minden tekintetben elmondhatjuk ezt, azonban a névnél sokkal fontosabb a tartalom. Hogyan tudunk európai hozzáadott értéket teremteni, illetve azt megnövelni a különböző programok révén, azt hiszem ez a legfontosabb kérdés. A gondolat, miszerint az ember értéke csak a GDP-ben mérhető, azt hiszem ez e tekintetben egyfajta váltásra van szükség. A képzési kompetencia más-más a különböző tagállamokban, de fontos az európai hozzáadott értéket világossá és érthetővé tenni. Az európai egységes piac ugye azt is jelenti, hogy a képzés is kihívásokkal szembesül, hiszen a jól működő egységes piac jól képzett embereket követel meg, jó képz, jól képzett munka erőt, és a jó minőségű képzés és oktatás másrészt a jól képzett, kvalifikált tanárokat előfeltételezi, ez pedig a jól működő oktatási és képzési rendszer. Tehát a minőség itt a kulcs szó gyakorlatilag. Mind a PISA tanulmány, mind más tanulmányok is azt mutatják, hogy még mindig nagyok a különbségek a tagállamok között. És a tagállamokon belül is vannak különbségek, differenciák. Úgy gondolom, gondoskodnunk kell arról, hogy az egész Európai Unióban a az oktatás és a képzés színvonala növekedjen. Frakcióm nevében támogatom mindazt, amit a lengyel soros elnökség itt bemutatott és elmondott. Még egyszer hangsúlyozom, a tartalom a legfontosabb. Főként ott, ahol sikereket értünk már el, függetlenül attól, hogy mi lesz a neve ennek később. Elnök, köszönöm szépen, Skuria kolléga parancsoljon. Signor Ministro, io Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Valami olyasmit szeretnék mondani, ami biztos vagyok, hogy már hallott. A kollégáim is biztos már gyakran említették, de szeretném elismételni, mert nagyon fontos, hogy megértse, hogy milyen érzéseink vannak, hogy szerintünk mennyire fontos a több éves fiatalokkal foglalkozó pénz, ö, programok megvédése. Rendkívül fontos ez számunkra, az összes parlamenti frakció számára. Én a néppárt nevében beszélek, de a szocialistáktól és más frakcióktól is ugyanezt hallottam. Tehát nagyon elkötelezettek vagyunk ez iránt. Ha jól értettük, akkor az Európai Bizottság felülvizsgálatot javasol, de úgy érezzük, hogy ezek a programok létre lehet, lehetővé tették Európának azt, hogy őszinte és igazi szereplővé váljon ebben az ágazatban. Annyi problémánk volt már azzal, hogy az európai állampolgárok nem értik azt, hogy az intézmények hogyan működnek. Ezért mondanám, hogy Valódi együttműködésre van szükség ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Nagyra értékelem azt is, amit a fiatalokról mondott. A fiatalok egy olyan csoport a társadalomban, akikről sokat kell gondolkoznunk, hiszen ők Európa jövőjét jelentik. Az önkéntességről is beszélt, 2011 vége az Európai Önkéntesség évének a végét is jelenti. Számukra az önkéntesség lényeges dolog. Egy olyan terület, ahol Európa komolyabb előrelépést tudna öm, mutatni. Köszönöm szépen, Zver úr, parancsoljon. Igen, tisztelt miniszterasszony. Először is szeretném megköszönni önnek, hogy a prioritásait ilyen jól bemutatta. Lenne azonban egy rövid kérdésem. Nemrégiben volt egy konferencia, Eastern Dimension of Mobility, tehát a mobilitás keleti dimenziója címmel, és szeretném tudni, hogy hogyan képzelik el az ifjúság bevonását Kelet-Európában a mobilitás különböző formái tekintetében, illetve hogyan javítható mindez. Ez a szomszédos, a szomszédos tagállamokra gondolok, tehát a keleti partnerség országaira. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel lezártuk a kérdések sorát. Öné a szó, asszony, parancsoljon. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseiket, azt hiszem, hogy nagyon hasznosak lesznek a munkámban. Nagyon hasznos volt ez a vita, például a programok nevével kapcsolatban is. Mindannyian azt szeretnénk, hogy a finanszírozás továbbra is biztosított legyen ezen programok számára, de abban nem vagyunk biztosak, és nem is feltétlenül értünk egyet, hogy ez hogyan valósuljon meg. Nagyon sok konzultációra van szükség, és elemezni kell azt, hogy hogyan lehet ezt a lehető legjobb módon megoldani. A Szokrátész, Koménius nevein túl még más olyan nevek is vannak, amelyek programokat jelentettek, de már eltűntek. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk azt a lehetőséget, hogy finanszírozzunk programokat, amelyek a kisgyermekek felé irányulnak. A korai oktatása, nyelvoktatás, nyelvi készségek, kompetenciák, számítógépes kompetenciák fejlesztésére kell összpontosítani, hogy ez utána a mobilitásukat elősegítse például csereprogramok révén. A csereprogramok nagyon jó módszert jelentenek a kisgyermekek számára a tanulásra. Amit az elnök asszony mondott a Comeniusról, ezt szintén fontosnak tartom. És Kamevet asszony elnézést kérek, hogy talán nem jól ejtem a neveiket, elnézést kérek ezért a képviselőktől. Az egész életen át tartó tanulásban is a nagyon fontos megjegyzéseket tettek a konkrét programokkal kapcsolatban. És remélem, hogy az elkövetkezendő hat hónapban majd rendesen megtanulom a neveiket. Takula úr is rámutatott arra, hogy a releváns programok mennyire fontosak, és hogy talán a tartalmuk fontosabb, mint a nevük, illetve az, hogy bizonyos arányosságot fenntartsunk. Számomra lényeges az, hogy a kisgyermekekre épp úgy gondoljunk, mint mondjuk az egyetemi hallgatókra, de a programok finanszírozása nem feltétlenül csak oktatási intézményeken keresztül, hanem mondjuk a fiatalok szervezetein keresztül is megvalósulhat. Így a programok nyitottá válnak a szomszédok közötti együttműködésre, a szomszédainkkal is, például a keleti partnereinkkel is. McClarkin asszony a fiatalok mobilitását említette, és azt, hogy ezt az aspektust is meg kell erősíteni. Valamint a legutóbbi felszólalásban Zvár úr a keleti dimenzióját említette a mobilitásnak. Úgy gondolom, hogy a fiatalok civil tevékenységét bizony meg lehet erősíteni. Különösen azáltal, hogy a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket a civil szervezetek tevékenységére fordítjuk. Ezt a keleti dimenzióról, a, modalitás, a mobilitás keleti dimenziójáról tartott konferencián is hallottuk. Ami a bolonyai folyamatra vonatkozó kérdéseket és az egyetemek modernizációját illeti, Kudricka minisztertársam fog erről többet mondani önöknek. De én magam is szólhatok egy pár szót. az egész életen át tartó tanulásról és a felnőtt oktatásról. Dolgozni fogunk ezeken az ügyeken, valamint a szakképzést is említették. Ön, uram, ön említette a szakképzést. Ez is nagyon közel áll hozzánk, és azt szeretnénk elérni, hogy úgy beszélhessünk a, szak, a szakképzésről, hogy annak egy pozitív felhangja legyen. Az egész életen áttartó tanulás részeként egész életükön keresztül az emberek javítsák a készségeiket, növeljék a képességeiket. Ezért nagyon fontos az, hogy az oktatási rendszerek bizonyos nyitottságot biztosítsanak annak érdekében, hogy az emberek a szakmai képességeiket folyamatosan fejleszthessék vagy az informális módon szerzett készségeket is a rendszeren keresztül formálisan elismertethessük. Ezzel kapcsolatban nagyon hasznos lenne a bevált gyakorlatok cseréje. Egyet értek azzal is, hogy valóban tapasztalatot kéne cserélnünk a kompetencia növeléssel és a bevált gyakorlatok felhasználásával kapcsolatban, hogy a lehető legjobb módon hasznosítsuk egymás tapasztalatát az oktatásban. Boris úr arról a meg, az EU 2020-as stratégiának a kohéziós programokhoz fűződő kapcsolatáról beszélt. Ahogy én látom, az Európa 2020-as stratégia nagyon is kézzelfogható zsinórmértéket ad a kezünkbe. A tagállamok ezeket a nemzeti politikáikban szintén megpróbálják figyelembe venni, valamint akkor is, amikor a jövőre terveznek. Ezért aztán a kohéziós programokból érkező támogatás, amelynek az a célja, hogy a célkitűzéseket és a zsinórmértékeket elérjük, ez az Európa 2020-as stratégiának köszönhetően egy lehetőség. Lehetőségünk van arra, hogy nagyon is kézzelfoghatóan mérjük azt, hogy a cselekvéseink mennyire hatékonyak. Konkrét pénzösszegek elköltésével kapcsolatban például. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos úgy megtervezni pénzösszegek elköltését és az ügyeket úgy megbeszélni, hogy valóban elérjük a társadalmi befogadással kapcsolatos céljainkat. Igen, ezt a kohéziós programok támogathatják, de emellett konkrét olyan programok is támogathatják, amelyekkel a tanárokat és az iskolákat célozzuk. A kompetenciák és a készségek fejlesztése ebben a kontextusban is fontos, hiszen ezek a mobilitás szempontjából rendkívül hasznos dolgok. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ezek azok a készségek, amelyeket mindjárt a leg korábbi gyermekkortól fejleszteni kell. Nem csak a nyelvekre gondolok, hanem az új technológiák használatára is, arra, hogy hogyan lehet együttműködni más emberekkel, hogyan lehet közösen projekteken dolgozni, hogyan lehet a szomszédos országokban élőket megismerni. Ez mind hozzájárulhat ahhoz, hogy jól képzett emberek legyenek Európában, hiszen már a legfiatalabb kortól kezdve is a legfontosabb készségeket elsajátították. Éppen ezért erre megfelelő finanszírozást kell biztosítanunk. A kérdéseket itt most áttekintve, hát remélem, hogy még lesz más alkalmunk is, hogy együtt dolgozzunk és megvitassuk ezeket a témákat. Remélem, hogy támogatásukra számíthatok a későbbiekben is. A későbbi vitákban is. arra bátorítanám önöket, hogy a jövőben is bármikor vegyék fel velem a kapcsolatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Az ön válaszából azt olvastam ki, hogy nem feltétlenül ért velünk egyet, ami az új programokat illeti. Hogyha a soros elnökségben nem találunk erős szövetségesre arra vonatkozóan, amit az elején mondtam, és amit Kamerévert asszony mondott, hát úgy érzem, hogy egy kicsit magunkra hagynak bennünket. Még egyszer kérném önöktől, hogy gondoskodjanak arról, hogy legyen egy átfogó program, ez megvolt eddig, ez volt az életfogy hétig tartó tanulás programja, és hogyha ez alá még be tudjuk illeszteni az ifjúságot és a sportot, ez csodálatos, hiszen ez nem ellentmondás, de ön maga is említette azokat a védjegyeket, amelyek oly sokat mondanak az állampolgároknak, a Comenius és az Erasmus, ezeket nem szabad veszni hagyni. Az Erasmus-t mindenki ismeri, a Comenius-t is sokan ismerik majd hamarosan, hogyha nem szüntetjük meg azt idő előtt. Kérném, hogy hallgassák meg a parlamentet. Meg akarjuk tartani ezeket a húzó neveket, mert valóban védjegyé váltak, szimbólumá váltak a lakosság körében. Ha már a soros elnökség is azt mondja, hogy a neveken nem múlik semmi, hát kedves miniszterasszony, nálunk fontosak a nevek. Ezért még egyszer szeretném nagyon szépen megkérni, hogy gondoskodjanak el azon, hogy hogyan közelítik meg a témát. Kérem, ne mondják a tanácsban azt, hogy nekünk nem fontosak a nevek. Nekünk igenis fontosak a nevek. És kérem, hogy ezt jegyezze fel is, vigye magával ezt a gondolatot. Nagyon örülök, hogy az, az oktatási együttműködés témáját említette a szomszédos országokkal. Tudjuk, hogy az EU tagság kérdése jelenleg nincs terítéken, de hogy hogyan kötjük őket az Európai Unióhoz, hogyan támogatjuk őket ott, ahol támogatni tudjuk őket, és a kultúra és az oktatás területén ez mindenképp lehetséges. Ezért nagyon örülök, hogy ezt kiemelte a prioritások között. Nyilvánvalóan Lengyelország tekintetében ez még sokkal fontosabb, mint Németország tekintetében, hiszen önök közvetlenül szomszédosak Ukrajnával például. Ezért nagyon örülök, hogy a szomszédsági programok tekintetében önök ezt prioritásként kezelik. Láttam néhány arcot az önök munkatársai közül, akik azt hiszem megértették az üzenetüket, üzenetünket, és remélem, hogy majd segítenek ne, bennünket abban, hogy meggyőzzük az Európai Bizottságot, hogy rossz útra tértek, és segítenek majd abban, hogy jó útra tereljük őket. Nagyon szépen köszönöm, miniszterasszony. És most a következő miniszter kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Egy dolgot szeretnék hozzátenni ahhoz, amit mondta. Személyesen ragaszkodom a Comenius programhoz, és szeretném, hogyha tovább folytatódna ez a program, tehát ezért ezt hangsúlyozni szeretném, és számítok az önök együttműködésekre ebben a, ezen a területen is, tehát ne legyen félreértés köztünk. Jó, hát nyilván nem árt újra és újra hangsúlyozni a dolgot, és fontos mond, azt is látni, hogy mi addig fogunk harcolni, amíg el nem érjük, amit szeretnénk. Kulricska asszony kap szót, tudományügyi és felsőoktatási miniszter, parancsoljon.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 kivételes pillanatokat élünk meg, és tudatában vagyok annak, hogy az Európai Bizottság most készíti elő az első jogalkotási dokumentumot, e, tervezetét, amely a mobilitással foglalkozik, és a felsőoktatás modernizálásáról. Ez különösen fontos, mert most gazdasági válságot élünk meg, és a fiatalok nagyon sok országban kevéssé bíznak a kormányaikban és az EU intézményekben. Az utcákon tüntetnek, miközben a tagállamokban a felsőoktatásban strukturális reformokat hajtanak végre. Nos, ezért mondom, hogy hatalmas kihívásoknak állunk elébe. A lengyel elnökség tudatában van, hogy mekkorák ezek a kihívások. természetesen nem csak a tanács, hanem más EU intézmények, például az Európai Parlament is ugyanezekkel a kihívásokkal néz szembe. Épp ezért nagyon köszönöm, hogy előkészítettek május 12-én egy állásfoglalást a Fiatalok Mozgásban programmal kapcsolatban. Aztán az egyetemek a vállalkozásokkal való párbeszédről szóló állásfoglalást is üdvözlöm. Szerintem ezt Európában minden intézménynek el kellene olvasnia ezt, és ennek meg kell találnunk a módját, ugyanis ezen állásfoglalások ösztönzőek nem csak az európai intézmények számára, hanem a tanács számára is, hogy hogyan lehet az előttünk álló problémákat megoldani a mobilitást e, a soros elnökség is az egyik legnagyobb problémának látja. Épp ezért e, mi is e, az egyik prioritásként tűztük el ki az elkövetkezendő hat hónapra. Nem csak az oktatási tanácsban, hanem a versenyképességi tanácsban is, ugyanis ott a mobilitás nem csak az Európa 2020-as stratégia megvalósításához fontos, hanem jobb szintű, magasabb szintű és jobb minőségű felsőoktatás megvalósításában. <clears throat> Egyetértek önnel, elnök asszony. hogy fontos, hogyha bizonyos szimbólumokat, címkéket megőrzünk az Európai Unióban, azért, mert ezek hozzáadott értéket képviselnek. E, ilyenek például az Erasmus vagy a Comenius mobilitási programok. Számunkra fontos, hogy az Európai Bizottság e, határozott tervezeteket készít elő a mobilitás témájában különböző mobilitási programokat akarnak integrálni, és új megoldást javasolni. Önnel szemben én még nem tudom, hogy milyen új megoldásai lehetnek ennek. De számunkra fontos, hogy a mobilitási programoknak az alkalmazási területét kiterjesszék. Ugyanis meggyőződésünk, hogy egy felsőfokú oktatási intézményben történt képzés az Európai Unióban, vagy az Európai Unión kívül hozzáadott értéket hoz. Ugyanis ez az emberek közötti és az intézmények közötti, egyetemek közötti bizalmat erősíti. Ezért Szeretnénk az Erasmus finanszírozását kiterjeszteni, de nem csak ezt akarjuk, hanem azt is, hogy a diákok részt, részvételét e, az oktatás harmadik szintjére is kiterjesszék. Tudom, hogy ez egy nagy kihívás, ugyanis e, a különböző tagállamok oktatása különböző módon van megszervezve. Másik célkitűzésünk, hogy az erasmus a szomszédsági politika tagállamaira is kiterjesszük. Egyik kollégánk megkérdezte, egy kérdést tett fel a keleti partnerségi dimenzió konferenciával kapcsolatban. Mi szeretnénk növelni azon országok számát, akik a normál Erasmusban, Erasmus programban részt vesznek. Például Izland, Liechtenstein részt vesz, de mi azt szeretnénk elérni, hogy a szomszédsági politikában résztvevő országok nem csak az Erasmus Mundusban, hanem a magában, az Erasmusban részt vegyenek. ugye értik, tehát sokkal nehéz az egyik, nehezebb az egyikben részt venni, mint a másikban. Tehát szeretnénk, hogyha egyre több ö, diák tanulna nem csak a keleti partnerség, hanem a szomszédsági politika országaiban. Lengyelország számára nyilvánvalóan a keleti partnerségi országok fontosak, de a többi ország is fontos. Ezért az Európai Bizottság egy költségvetést állít fel ezen célkitűzések számára, tehát a terveinket bizonyos fokig meg tudjuk valósítani. De ez nem azt jelenti, hogy az új megoldás, a bizottság új megoldását a tanács teljességében elfogadja. Ha figyelembe vesszük azt, hogy egy hét múlva, július 20-án a versenyképességi tanács Szopotban találkozik, ül össze, és ott már beszélünk arról, amit ön is említett, elnök asszony. És pedig arról, hogyha ez nagyon fontos az Európai Parlament számára, akkor megbeszéljük a tanácssal és a bizottsággal, hogyha a mobilitási program változtatásai olyan fontosak, akkor mennyire fontosak ezek a programok, csak ki kellene terjeszteni őket, vagy teljesen megváltoztatni, hogyha az előző a helyzet, akkor ugyanazokat a címkéket, szimbólumokat fel lehetne továbbra is használni, hiszen ezeket már felismerik a fiatalok, az iskolák és az egyetemek. Még annyit hozzátennék ehhez, és ezzel válaszolok néhány kérdésre is. A mobilitási konferencián, amikor a keleti partnerségi országokkal foglalkozunk, megállapítottuk, hogy ennek előkészítésében megállapítottuk, hogy mennyire kevéssé vesznek részt ezek az országok az Erasmus fő tevékenységében csak két-három százaléka a keleti partnerségi országoknak vett részt, a fiatalok vettek részt a mobilitási programokban. Ez nagyon kicsi szám. Ezért szeretnénk ennek a programnak a részvételébe bevenni a keleti partnerségi országokat, tehát kiterjeszteni. A másik feladatunk az egyetemek modernizálása. Szeptemberben egy közleményt fog kiadni az Európai Bizottság az egyetemek modernizálásáról. Októberben Lengyelországban, Szopotban tartunk egy konferenciát, utána pedig a tanács következtetéseket fogad el novemberben. Az egyetemek modernizálása számára nagyon fontosak mindazok a tevékenységek, amelyeket ön említett. Az Európai Parlament állásfoglalásai már mindezekkel a kérdésekkel foglalkoztak. Ugyanakkor tovább kell finomítani azokat a területeket, ahol új értékeket akarunk termelni. Tehát nem csak a minőséget és a strukturális reformokat kell javítani a tagállamokban, az oktatási programok, az e- iskolai tantervek, a diplomák kiosztása és a bolonyai folyamat javítására gondolok, hanem a, az oktatóknak a képzésére is. Lengyelországban most reformáltuk meg a a felsőoktatás. És volt valaki, aki azt mondta, hogy az felsőoktatást nehezebb megreformálni, mint a bányászatot. Hiszen a professzorok nagyon gyorsan sorba állnak, hogy ellenézzek ezeket. Tehát a felsőoktatási reformokat általában az Európai Unió javaslataira építik, és ezeket aztán a tagállamok szintjén végre kell hajtani. Tehát az Európai Uniónak az ilyen jellegű segítsége nagyon hasznos a tagállamok kormányai számára. Épp ezért próbáljuk hangsúlyozni, hogy az állásfoglalásban megfogalmazott gondolatok mellett, mint például a vállalkozásokkal való együttműködés, a vállalkozók megismerése, az alkalmazott tudomány felhasználása azért, hogy a kutatás eredményeit jobban fel lehessen használni Mindez lehetővé teszi az új szolgáltatások, az új technológiák létrehozását. Különös figyelmet fordítunk a felsőfokú intézményekkel, hogy újfajta finanszírozási módokat találhassanak. Aztán az egyetemeknek nem csak az új technológiák értékesítésén keresztül eh, lehet eh, új forrásokat találni, vagy az eh, vállalkozásokkal való együttműködésen keresztül, hanem egy harmadik szerepet is kell játszaniuk az egyetemeknek, és pedig innovatív egyetemekké kell válniuk, amelyek együttműködnek a körülöttük lévő vállalkozásokkal, és ilyen módon befolyásra tesznek szert a régióban. De nem csak a vállalkozásokkal kell együttműködniük, hanem a civil szervezetekkel is, őket is be kell vonni az, együtt, az oktatás folyamatába. Így mozdulunk el az élethosszig tartó, vagy az életen át tartó tanulásnak a folyamata felé. Elnök asszony, tudom, hogy korlátozott idő áll rendelkezésemre, és tudom, hogy a feladatok végrehajtásában a tanács csak úgy tud sikert e- elérni, hogyha az Európai Unió más szerveivel, mint a parlament és a bizottság együttműködik. Meggyőződésem, hogy az önökkel való együttműködés és a parlament állásfoglalásainak a méreható megértése el kell, hogy vezessen a legjobb megoldások megtalálásához azért, hogy modern változtatásokat tudjunk eszközölni. olyan változtatásokat, amelyek a felsőoktatásban és a tanulásban bevezethetők Európában. Különben nem fogjuk tudni elérni az Európa EU 2020-as stratégiát. Görögországban a fiatalok nem találnak munkát, épp ezért az utcákra mennek ki tiltakozni. Ez történik manapság. Épp ezért együtt kell működnünk, és nyomást gyakorolnunk a felsőoktatási intézményekre. Nem a politikusokra, hanem együtt kell az egyetemekre nyomást gyakorolnunk, azért, hogy ezeket a feladatokat ellássák. Mert különben ezek a, a programok nem fogják ezt a hozzáadott értéket létrehozni. Köszönöm szépen, elnök asszony, szívesen válaszolok a kérdésekre. Mindenk. Köszönöm szépen. Néhány területen a az én gondolataimat fogalmazta meg gyakorlatilag, másutt azonban nem értek önnel egyet. Igaza van, a bolonyai folyamatban ez a, sem ez a parlament, sem a többi 27 tagállami parlament nem igazán játszott szerepet, és nekünk kell most gyakorlatilag eltaka, feltakarítani a többiek után. Maguk a professzorok is azt mondják, hogy a többiek nem hajlandók változtatni. Most három év alatt kell elvégezni azt, amit korábban öt év alatt végeztek el, és ez hatalmas, megoldhatatlan feladat elé állítja a tanulókat, a hallgatókat. Ez idő alatt még csak külföldre sem tudnak utazni az Erasmus keretében, vagy más programok segítségével, mert három évet azzal töltenek, hogy folyamatosan csak tanulnak és tanulnak. Úgy gondolom tehát, hogy ez egy visszalépés. A második dolog, amit említenék, teljesen egyetértek önnel, arra van szükség, hogy nyissunk a szomszédos országok felé, főként kelet felé, ezt tudjuk, de tekintettel az afrikai helyzetre úgy gondolom, hogy dél felé is szükség van egy nyitásra. És teljesen mindegy, hogy mennyit fektetünk be az infrastruktúrába, amire igazán szükség van az az, hogy az oktatás és a kultúra területén vonjuk be az embereket. És még egy dolgot nagyon fontosnak tartok, gondolom ezzel ön is egyetért. És nincs értelme annak, hogy akik keletről érkeznek, diplomások, egyetemen végzettek, azokat nincs értelme egyszerűen beültetni egy taxiba. Nagyon fontos, hogy olyan munkalehetőséget biztosítsunk a számukra, hogy bebizonyíthassák, hogy ér valamit a diplomájuk, amelyet Ukrajnában vagy máshogy szereztek. Megérdemlik, hogy lehetőséget kapjanak, én is sokat taxizom, és azt tapasztalom, hogy hatalmas kapacitások vesznek el, a taxi volánja mögött, ahelyett, hogy akár mérnöki munkát, vagy valamilyen más irodai munkát végeznének ezek az emberek. Tehát, hogyha itt valamit el tudnánk érni, az nagyon jó volna. Egyébként pedig azt gondolom, hogy nagyjából egyetértünk önökkel. Ön arról beszélt, hogy új forrásokra van szükség ahhoz, hogy a mobilitást finanszírozni tudjuk. És Veszilió asszony a legutóbbi ülés alkalmával itt arról beszélt a szakbizottságunkban, hogy fel akarja karolni ezt az ötletet, az Erasmus Mundus és a Leonardo keretében is megtehetjük ezt. Úgy gondolom, ez egy jó befektetett összeg, hiszen az embernek csak akkor kell visszafizetnie, ha aztán valóban el is ért valamit. Köszönöm szépen tehát az előadását. Sok helyütt tükrözte a mi elgondolásainkat. Kérném a kollégákat, hogy emelkedjenek szólásra. Fiszász kolléga Spanyolországból, ő az első felszólalunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a miniszterasszonynak a rendkívül érdekes előadást. Szeretném még egyszer felkarolni ezt a gondolatot, amely már többször is elhangzott itt. Ez az Erasmus, a Comenius az Erasmus Mundus iránt tanúsított nagy érdeklődés. Úgy gondolom nem szabad megváltoztatnunk a neveket, mert azok védjegyé váltak. Nagyon nagy hiba lenne a névváltoztatás. Épp az ellenkezőjét kellene tennünk, nagyobb potenciállal kellene felruháznunk ezeket a programokat. Arra reagálva, amit asszony mondott, nagyon fontosnak tartom, hogy a felsőoktatást úgy alakítsuk, hogy az megfeleljen a mai világ kihívásainak, szükségleteinek. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy töröljük el a latin oktatást, vagy egyszerűen bocsássuk el a latin tanárokat, de úgy gondolom, hogy a felsőoktatást úgy kell alakítanunk, hogy az megfeleljen a mai világ munkaerőpiaci követelményeinek, máskülönben sokan olyan diplomásunk lesz, akik nem rendelkeznek azok a kés, az készségekkel, amelyekre szükség van a munkaerőpiacon. Itt van a Marie Curie program, amely a kutatások támogatására irányul, illetve a kutatók támogatására, ez egy nagyon érdekes program, és reménykedem abban, hogy ezt a programot sikerül a lehető legnagyobb mértékben kiépíteni. Ami a sportot illeti, azt hiszem, hogy egy nagyon fontos téma, illetve kérdés az, hogy hogyan tudjuk a sportolók számára lehetővé tenni, hogy sporttevékenységükkel párhuzamosan a felsőoktatási képzésüket is be tudják fejezni. Gondolok tehát az összeegyeztethetőségre a sport és az egyetemi képzés között. Úgy gondolom, valamilyen módon támogatni kell őket ebben, hogy tehát mindkét mindkettőt teljesíteni tudják, hogy a sport teljesítményük ne hátráltassa felsőoktatási teljesítményüket például. Ez egy olyan dolog lesz, amelyet a jelentésemben felkarolok majd. Ja, Hetekes van Rumänien. Tőkés úr Romániából parancsoljon. Miniszterasszony, <clears throat> Hall miniszterasszonyal együtt és a többi lengyel képviselővel együtt sok szeretettel köszöntöm önöket. Nagyon örvendek, hogy lengyel kollégáinkkal itt együtt fogadhatjuk. Tegnap az Emberi Jogi Bizottságban hallgattuk meg a lengyel előadókat, és magyarként, romániai magyarként külön örvendek, hogy az elnökség, az új lengyel elnökség azt a lendületet viszi tovább, amelyik a magyar elnökségre is jellemző volt. Én egyébként abban az erdélyi, transzilvániai városban születtem, ahol 1579-ben Bátori István, lengyel király megalapította az első erdélyi magyar egyetemet. Majd tudnivaló, hogy Bátori István a Krakói Egyetemen is milyen érdemeket szerzett. A magyar-lengyel kapcsolatok ezért külön is motiválnak, de Kelet-Európára gondolok most a volt kommunista országokra. Nagyváradon 1999-ben egyetemet alapított az én egyházam, mert Ceausescu bezárta a magyar egyetemet 1959-ben az egyházak egyetemet alapítottak Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, tehát az egész térségben is. Szembenézünk azzal, hogy milyen válságban van a felsőoktatás. Örököltük a kommunizmus minden baját, és nem tudunk húsz év alatt kijönni a válságból én eh, nem örvendek a különösképpen nem egyértelmű a mobilitásnak a pozitv üzenete mert azt látom hogy kijönnek az egyetemeink végzettjei taxisofőrnek ahogy pák asszony mondotta és otthagyják a posztkommunista eh, válságban eh, sínylődő küszködő társadalmat gy aztán nemhogy hogy integrálódna románia vagy magyarország nem tudom mi a helyzet lengyelországban hanem, hanem elveszti az intellektuális rétegét romániából kétmillióan körülbelül kétmillióan vándoroltak ki tartós formában az utóbbi húsz évben vagy munkavállalás vagy ifjúság tanulás céljából. Tehát én azt mondanám, hogy, hogy az Európai Parlamentnek, az Uniónak ki kellene egyensúlyoznia a nyugat-európai és kelet-európai, közép-európai nagy antagonisztikus különbségeket, és a mobilitást kétirányúvá kell tenni, hogy ne vesztsük el az ifjúságunkat a szellemi potenciált tehát külön programokat kellene készteni a volt kommunista országokra kelet európára. Nagyon szépen köszönöm. Kérném a kollégákat, hogy egy percben korlátozzák mondandójukat, mert máskülönben nem tudjuk meghallgatni a miniszterasszony válaszait. Tehát kérem, legyenek rövidek. Zver úr, Szlovéniából, egykori oktatási miniszter. Szeretném megköszönni a miniszterasszonynak, hogy ilyen jól bemutatta a lengyel elnökség prioritásait, és gratulálnék a bolonyai folyamat reformjáról elmondottakhoz. Úgy gondolom ez a megközelítés helyén való. Az európai egyetemeket meg kell nyitni a piac felé és a gazdaság felé. Az államnak ki kell lépnie az egyetemek életéből, más finanszírozási forrásokat kell találna, ne, tehát nem csak a közpénzek által kell finanszírozni az egyetemeket, felsőoktatási intézményeket, és csak akkor lehetnek autonóm működésűek az egyetemek. Ennek értelmében az egyetemeknek a nyugati felsőoktatási rendszerek, illetve intézményekhez kell hasonulniuk, és akkor lesz majd Európának olyan egyeteme, amely az első tíz, első száz között szerepel a rangsorokban. Európában gyakorlatilag a Humboldt Egyetem mintája követendő, ahol az állam ugyan vállal szerepet, de gyakorlatilag autonóm marad az egyetem. Hogyha azonban nem teszünk megfelelő erőfeszítéseket a felsőoktatás területén, akkor Európa ezt a nagy szakadékot a termelés és aközött, amire a gazdaságnak és a társadalomnak szüksége van, nem tudja majd áthidalni. Elnök, Biszki kolléga Németországból parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves miniszterasszony, figyelmesen hallgattam, amit mondott, és lenne egy kérdésem és egy kérésem. A kérésem Zlubice egy kiváló példa arra, hogy valóban el lehet érni valamit. A Viedrina rajongója vagyok, hiszen valóban a kultúr cserét szolgálja, és azt hiszem nagyon nagy előnyöket kovácsolt, mind Lengyelország, mind Németország számára. A kérdésem az, hogy ön hogyan látja Viedrénet? A második dolog, amiről szót ejtenék, csak kiegyensúlyozásképpen a művészet témaköre. A az oktatásról szeretnék beszélni a művészet kapcsán. Lengyelországban kiváló szakembereket képeznek a zene területén. Kérem, vegyék figyelembe, hogy Lengyelország olyan dolgot tud nyújtani Európának, ami sok más országban nincs jelen ilyen minőségben. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, amiért betartotta az időt is. Kelly úr Írországból parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni a lengyel elnökség képviselőit. Itt biztos vagyok benne, hogy nagyon sikeres lesz az elnökségük. Néhány kommentárral kapcsolatban van egy kicsi fenntartásom azzal kapcsolatban, hogy az Erasmus, a szomszédsági politika összekapcsolására túl nagy hangsúlyt helyezünk. Szerintem ez az Európai Unió országaira kell, hogy vonatkozzon, és még ott sem használtuk ki teljes mértékben a benne rejlő lehetőségeket. Majd, ha ez megtörtént, akkor nézzünk a határainkon túlra azt gondolom, hogy fontos az, hogy mindent megtegyünk az Európai Unión belüli diákokért először. Másodszorban talán nehezebb megreformálni az egyetemet, mint a bányászatot. Hozzá tehetnénk még ehhez az igazságszolgáltatást is, hiszen a bírák is nagyon ellenállnak a reformoknak. De meg kell, hogy tegyük ezt a reformot, hiszen a változó világ új kihívásainak megfelelő zsinórmértékeket kell kialakítani, és hogyha el akarjuk ismertetni egymás között a képesítéseket, akkor megfelelő és egységes eredményeket kell, hogy elérjenek, egységes lények kell, hogy legyen ezek mögött, a képesítések mögött. Nem jó úgy elismerni egy képesítést, hogyha utána mást kapunk érte, mint amire számítottunk. Aztán a tartalom. A tartalom is rendkívül releváns, és éppen ezért eh, talán inkább kívülről, mint belülről kell erről dönteni. És a tanítási idő az utolsó gond, az utolsó téma. Nagyon sok olyan kurzus van, ahol nagyon kevés a tartalom, a gyerekeknek saját kutatásaikat kell a különböző projektek keretein belül elvégezni. 8-9-10 órát töltenek ezzel, vagy 7-8 órájuk van ilyen egyetemi szinten az egyetemi oktatóknak, és ezek mégis teljes munkaidős állásokat jelentenek. Tehát ezt végig kéne gondolni szerintem. E, köszönöm szépen a szót. Nagyon szépen köszönöm önnek, miniszter asszony, a kiváló előadást és köszönöm önnek azt is, hogy a parlament politikai támogatásával számol, hiszen a parlament és az Európai Bizottság befolyásolni tudja a történéseket a tanácsban. Ön, ha rövid időre is, de képviselő volt az Európai Parlamentben, és reménykedem abban, hogy meghallja majd a hangunkat, és hogy a tanácsban közvetíti majd üzeneteinket. Köszönöm szépen, hogy sikra szállt azért, illetve támogatja azt az elképzelést, hogy az olyan védjegyeket, mint az Erasmus támogatni is fent kell tartani. Örülök annak, hogy a lengyel elnökség nem csak a tartalomra akar összpontosítani, hanem a bevált programok nevét is meg akarja tartani. Egy másik gondolat, nyilvánvalóan nagyon, font, nagyon nehéz feladat a felsőoktatás megreformálása. Amire a lengyel soros elnökség alatt különösen figyelnünk kell az, amit Fiszesz úr mondott. Nevezetesen, hogy a felsőoktatást összekössük a munkaerőpiacsal, és nyilvánvalóan a felsőoktatási képzésnek alkalmazkodnia kell a munkaerőpiaci követelményekhez. Ezzel összefügg a felsőoktatási intézmények autonómiájának kérdése. Így tehetők versenyképessé az egyetemeink, és nem csak Európában. Ismerjük a Shanghai rangsort, Tudjuk, hogy a versenyképesség a felsőoktatási intézmények számára is fontos. Elnök Kamerévert asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, asszony. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a felsőoktatás nagyon fontos politikát képez Európában. Úgy gondolom azonban, hogy az Európa 2020 nagyra törő céljait, főként ami a fiatalok körében uralkodó munkanélküliséget illeti, nem tudjuk elérni, hogyha nem foglalkozunk a szakképzéssel. Hálás lennék, hogyha szólna még néhány szót a szakképzéssel kapcsolatosan, különös tekintettel a Leonardo da Vinci-re. Úgy gondolom ez egy rendkívül fontos program, amely előmozdítja a mobilitást nem csak a hallgatók esetében, hanem olyan fiatalok körében is, akik szakképzésben vesznek részt, Tudjuk, hogy sok gyakorlati probléma merül fel a szakképzés kapcsán, ahol főként a tagállamok felelősségét kell látnunk. Érdemes volna a tagállamokat egy kicsit rávezetni arra, hogy erősebb koordinációra van szükség a Leonardo da Vinci programok során felmerülő gyakorlati problémák megoldása érdekében, és annak érdekében, hogy ez a program még sikeresebb legyen a jövőben. Sajnos ez nem az ő hatáskör, az előző miniszterasszony illetékességébe tartoznak ezek a kérdések, de biztos vagyok benne, hogy a lengyel soros elnökség képviselő mindent feljegyeznek és felírnak. Takkula úr, legyen rövid, kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném a miniszterasszonynak megköszönni a felszólalását. Amikor a felsőoktatási intézményekre és az egyetemekre gondolok, akkor szerintem a külső küszöbökre jobban oda kell figyelni, mint ahogy ezt jelen pillanatban tesszük az USA-ban, Ázsiában, Ausztráliában. Jobban odafigyelnek arra, hogy a külvilág felé is megfelelő legyen az ő egyetemi oktatásuk. Az egyet, európai egyetemeknek is erre jobban oda kell figyelni, hogy exportálható legyen a tudásunk. A Lisszaboni stratégiában kudarcot vallottunk. 2010-ben nem sikerült a tudás területén is ezt az egységes térséget megalakítani. Szóval ezért szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos ez. A tartalommal kapcsolatban egy óriási lehetőség van előttünk. Vaszilió biztosnak köszönhetően kiváló költségvetést kaptunk. Lengyelországnak nagyon komoly egyetemi hagyományai vannak. Ez most rendkívül jó alkalom arra, hogy új tartalmakat szerezzünk az egyetemi oktatásnak. Ismét Re asszony területére vezet ez a gondolat minket, de a Comenius programmal kapcsolatban esetleg tartalmat is lehetne hozzárendelni, plusz tartalmat ehhez. És akkor mondjuk a kutatáshoz, vagy a nyelvtanuláshoz is hozzákapcsolhatnánk. Például, hogyha egy lengyel iskolában 8 órában tanítják a nyelvet, nem tudom, hogy ez ugyanannyi, mint Finnországban vagy Lengyelországban, ezt is lehetne egységesíteni és aztán ismét nyitottaknak kell lennünk a reformok felé, és nem szabad rögtön nemet mondani valami újdonságra. Használjuk ki ezt a lehetőséget ebben az elnökségben. Az egy perc az túl rövid, ezért nagyon gyors voltam, de remélem, hogy a tartalomról és a tartalom fejlesztésről is meghallgatják a véleményemet. Jutott azonban neked két perc. Neven Elová asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, miniszter asszony, köszönöm szépen az előadását, nagyon érdekes volt. A prioritásaik nagyon érdekesek, de ön az Erasmus bővítéséről beszél, és ilyenkor mindig ugyanabba a problémába ütközünk. Nyilván rokonszemes számunkra program, de a finanszírozás kapcsán gondok vannak, és reméljük, hogy a soros elnökségük során sikerül elérniük majd, hogy a finanszírozás javuljon. Az Európa 2020 stratégia kapcsán szeretnénk megvalósítani ezt a bővítést. Vannak hallgatók, akik szeretnének részt venni a programokban, de nem elegendő a finanszírozás, nincs rá elég pénz. Említette a felsőoktatási intézmények modernizálását, korszerűsítését, a szak- szakképesítések elismerését szeretném említeni, nem csak a szomszédos országok, illetve az EU-n belüli tagállamok szakképesítéseinek elismerésére gondolok, szeretné-ne érdekelni, hogy ezen túlmenően is szeretnének-e tenni valamit. Miniszter asszony. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za... Nagyon szépen köszönöm mindezeket a kérdéseket. Némelyik kérdés erősen összetartozott, ezért együtt próbálom megválaszolni őket. Az Erasmus-t és a mobilitást illetően. Kelly úr és Negyedalajova asszony említette hogy fontos megerősíteni az Erasmus-t az EU-ban, és nem a szomszédsági politikára kell koncentrálni. Nedegyalva asszony azt mondta, hogy finanszírozásra van szükség, hogy megerősítsük ezt a programot. Persze ezzel egyetértek. És arra gondolok, hogy elsősorban az Erasmus programot belsőleg kell fejleszteni, és pedig a a harmadik szintre is kiterjeszteni, tehát nem csak a diákokra, akik, akik az alapképzésben vesznek részt, hanem olyanokra is, akik a mesterfokozatot szeretnék elérni, és aztán azokra is, akik PhD-t, tehát doktori fokozatot szeretnének elérni. Tehát ki kell aztán terjeszteni ezeket a szomszéd országokra, a szomszédsági partnerségi országokra. Vannak olyan tagállamok az e- e- Európai Unióban, ahol gyengébbek valamennyire az egyetemek, tehát agyelszívás is működhet. nem találtunk jobb megoldást, mint az, hogy egy másik országban tanulhassanak a diákok. A bolonyai folyamatban legalább 20% a diákoknak külföldön tud tanulni. Ez mindig szélesebb körű kitekintést biztosít az oktatásra, és új szakképzettséget biztosít, és új tudást. Jelenleg ezen dolgozunk, és jó lenne, hogyha a parlament is gondolkodhat bizonyos referenciaértéken az Erasmus programban az EU-n belül, és mi is ezt szeretnénk elérni. A másik kérdés. Beszéltünk egy olyan kérdésről is, amely fájdalmas mindannyiunk számára, elsősorban az új tagállamok számára a diákok végeznek, és akkor taxi sofőrként dolgoznak, ahogy az elnök is mondta, és mások is. Lengyelországban mi azt szoktuk mondani, hogy e, étteremben vagy pedig az étterem konyháján mosogatnak, étteremben dolgoznak, vagy az étterem konyháján mosogatnak. Épp ezért az Európai Unió és az Európai Bizottság egyik fő feladata ez lesz. Az a diplomák kölcsönös elismerése, eh, amelyet a eh, bizottság decemberben készített elő, és jelenleg a tagállamok eh, dolgoznak az európai szakképezítések, minősítéseknek a végrehajtási keretén. Itt nem csak a diplomák elismeréséről gondolunk, elismerésére gondolunk, tehát egy jelentés nélküli papírra, hanem azt akarjuk elismerni, azt akarjuk elérni, hogy amikor valamit valahol megtanult, azt mindenütt elismerjék. Épp ezért nagyon fontos számunkra, hogyha valaki a német Humboldt Egyetemen, vagy egy kis lengyel egyetemen tanul, az nyilvánvalóan nem ugyanolyan szinten kapta az oktatást, de azért elismerhető, összehasonlítható legyen, tehát hogyha valahol egy bizonyos szintet elértem, azt valahol elismerik máshol is. Mennyi időm van még, elnök asszony? Nos, akkor tovább koncentrálok a kérdésekre. Nos, ezért ez a közös szakképesítési keret nagyon fontos. Tehát ez a különböző országok sokfajta oktatási rendszerének a gyenge pontjait talán kiköszibülni, hiszen nem tudunk az egész EU-ban egyetlen oktatási rendszert kialakítani, de mivel Lengyelország a Bologna eh, folyamatnak egy eh, elnöke, megpróbálja azt az elképzelést megvalósítani, amelyet eh, a megbeszélések alapján kialakítottunk, tehát, hogy a kölcsönös elismerése a, lép, a diplomáknak megvalósuljon, és ne eh, csak egy rossz eh, egyetem legyen, eh, tehát csak a műszaki egyetemek adjanak műszaki képzést, stb. És mindezt a művészetek és a sport területén is így képzeljük. Nos, akkor például említette az egyik kolléga a Jabrina Egyetemet. Nagyon jó lenne, Hogyha több ilyenfajta kezdeményezés lenne, tehát, hogy finanszírozzuk a határmenti területeket, ugyanis ezen a példán azt látjuk, hogy mind Németország, mind Lengyelország profitált ebből, tehát ez az egyetem egy csodálatos példa az ilyenfajta kezdeményezésre, és ezt más országokon is meg lehetne e, alapítani. Itt strukturális alapokat, állami alapokat, és felhasználták különböző célokra. Fontosnak tűnik, hogy a strukturális alapok akárcsak Lengyelországban felhasználhatók lehessenek arra, hogy a diplomás emberek munkanélküliségének a problémáját megoldják. Nem csak külföldre mennek el a diákok, hanem otthon is taxisofőrként dolgozhatnak. Tehát ezért az alapokat arra kell felhasználni, hogy a különböző műszaki és más egyetemeken arra ösztönözzük az diákokat, hogy olyan területeken tanuljanak, ahol aztán később munkát találhatnak. Lengyelországban ez már egy év alatt is sikeressé vált, és épp ezért több diák ment műszaki egyetemekre, mint pedagógiai egyetemekre, hiszen tudják, hogy nem nincsen annyi lehetőségük, hogy munkát találjanak. Nos, lehet, hogy nem válaszoltam mindegyik kérdésre, hiszen voltak olyan kérdések, hogy hogyan alkalmazkodunk a világ változó feltételeihez, aztán a, említették a, a Marie Curie programot is. Marie Curie, vagy Skodowska lengyel volt, és épp ezért Varsóban próbáltunk egy olyan találkozót szervezni, ahol a, ebben a programban résztvevők összeülhettek. Elsősorban a kutatásra koncentráltunk. Másik gondolatom, hogy az egyetemeken és a felsőoktatásban nagyon fontos, hogy megváltoztassák az oktatás tartalmát és módszertanát. Úgy tűnik, hogy az új technológiák világában elfeledkezünk a, tanár, a tanítás módszertanáról. Végül pedig említettem az Európai Parlament állásfoglalásait. Úgy tűnik, hogy az olyan konferenciák, mint a, a krakói, az egy érdekes példa arra, hogy hogy lehet a bevált gyakorlatokat megvalósítani az oktatásban és a kutatásban. Ez nagyon fontos, és épp ezért támogatjuk az ilyen tevékenységeket. Még egy dolog, e, elnök asszony. Én a különböző miniszterekkel együtt dolgoztam három évig, és ugyanígy kérdéseket tettem fel nekik, mint önök most nekem. Nagyon érdekes volt most a másik oldalon ülni és remélem, hogy az önök munkája mindig gyümölcsöző lesz Európa és állampolgára így számára, és remélem, hogy a következő hat hónapban jól tudunk együttműködni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindig nehéz egy ilyen rövid időbe belesűríteni minden megtárgyalandó kérdést, de még szeretnék Kelly úrnak válaszolni. Az Erasmus téma, kedves Sean, nem egy olyan téma, amit egoizmusok mentén lehet kezelni vagy szemlélni. Az Erasmus az Európai Unió programja, és hogyha szomszédos országokat bevonunk, akkor ezeknek a szomszédos országoknak hozzá kell járulniak a finanszírozáshoz. Ezt részben az előcsatlakozási finanszírozási eszközök révén teszik, ha a Balkán térségre gondolunk például, ez azt jelenti, hogy ez a mi költségvetésünkön nem változtat gyakorlatilag, csak bővíti a mi látókörünket és az övékét is. Tehát ne legyünk kistélűek, barátok vesznek körül bennünket, és hogyha már nem vehetünk be mindenkit az EU-ba, akkor legalább próbáljuk meg minden lehetséges módon megkönnyíteni nekik a hozzáférést a mi kultúránkhoz és oktatásunkhoz. Köszönöm szépen! Most pedig Csuhovszki államtitkár úr következik, aki a megbetegedett miniszter képviseletében adja elő programját. Parancsoljon, most már azért ügyelnünk kell az időre, mert máskülönben kifutunk az időből. Thank you. Uh, Megadom a szót tehát Zuchowski úrnak. Krabdrevski úr képviseltében van itt, aki ugye megbetegedett. Öni a szó parancsoljon. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tulajdonképpen a lengyel soros elnökség prioritásait, ami a kultúrát életé Bogdán Zrojevski miniszter úr kellene, hogy bemutassa. Egy sajnálatos esemény azonban ahhoz vezetett, hogy ő kórházba került. Szívélyes üdvözletét küldi önöknek itt az Európai Parlamentben. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma önök előtt szólhatok, és bemutathatom önöknek a lengyel soros elnökség prioritásait, a kultúra és az audiovizuális témakörökben. A lengyel soros elnökség egyik prioritása, ami a kultúrát illeti, a kulturális kompetencia és a kreativitás témája lesz a intellektuális, az a szellemi tőke kiépítése kapcsán Európában. Ez szorosan összefügg az elnökség egyik horizontális prioritásával, ez pedig a szellemi tőke témaköre. Természetesen a, azon kezdeményezésekhez kapcsoljuk ezt, amelyek a kulcsfontosságú kompetenciák képítésére irányulnak, A szellemi tőke egy erőforrás, amely a jövőbeni jólétet szolgálja, hogy az Európai Unió a jövőben is kreatív és innovatív szeretne lenni, és nagyra törő célokat szeretne elérni, ilyenek például az Európa 2020 stratégia célkitűzései, a növekedés és a foglalkoztatás szolgálatában, akkor teljesen ki kell merítenünk a szellemi potenciálunkat tőkénként tőkénket. Ez a közös befektetésünk a jövőbe, kulturális kompetencia. Érinti ez mindez az egyes személyeket, mind az egész társadalmat. Annak a készsége, hogy innovatív és kreatív módon gondolkodjunk, nem csak a művészetek terén tevékenykedők számára fontosak, hanem mérvadók a gazdaságban és a társadalom egészében. Hadd mondjak néhány példát van bizony, bizonyíték támasztja alá, hogy azok a gyermekek, akik színjátszó órákon vesznek részt, másokat jobban meg tudnak érteni, kommunikatívabbak, mint azon gyermekek, akik csak általános oktatásban vesznek részt. Ezen gyermekek már a közeljövőben meg fogják érteni, és meg fogják tapasztalni, hogy ezek a kompetenciák előnyöket jelentenek számukra a szakmai életben is. A novemberi csúcsra vonatkozóan a lengyel soros elnökség azt tervezi, hogy tanácsi következtetéseket fogadjon el a kultúra, valamint az oktatás, az ifjúság és az innováció szinergiáival kapcsolatosan. Foglalkozunk majd azon, azon kérdésekkel is, hogy hogyan lehet az oktatást idő előtt elhagyók számát csökkenteni, a kulturális és kreatív tevékenységek révén javítani, azok esetében, akik már rendelkeznek kulturális készségekkel. Szó van itt többek között a technológiai innovációkról is, valamint a kultúra finanszírozásáról a jövőbeni programok keretében. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden bizonyal emlékeznek még arra a vitára, amelyet az európai örökség védjegyével kapcsolatosan folytattunk. A lengyel soros elnökség abból indul ki, hogy ez a projekt a jövőben egy kiemelt kezdeményezés lesz a kultúra területén. Nagyon örülünk annak, hogy a magyar soros elnökség idején köszönhetően a jó együttműködésnek a parlament, az Európai Bizottság és a tanács között egyesség, illetve megállapodás született ezzel kapcsolatosan. Ennek összefüggésében Szeretnék köszönetet mondani Krizuli Pályedelli asszonynak, valamint Doris Pak asszonynak is, a EME e szakbizottság elnökének a jó együttműködésért. A szövegről politikai megállapodás született, de a formális munkát még el kell vézni, végezni. Július 18-án kerül sor az első olvasatra. A parlament ezt követően szeptember elején dönt. Nagyon fontos, hogy mielőbb sikerre vigyük az ügyet, hogy még ebben az évben elfogadhassuk a vonatkozó jogszabályt a lengyel soros elnökség alatt. Mi a soros elnökség részéről megpróbáljuk majd előmozdítani a tárgyalásokat, ami a szakemberek kiválasztását illeti, illetve a felügyeletet az Európai Örökség védjegy tekintetében. Négy vezetőt az Európai Unió tanácsa választja majd ki. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kultúra területén nincs elegendő jó összevethető statisztika, ez akadályát képezi annak, hogy ellenőrizni tudjuk a kultúrpolitikánk hatékonyságát. Annak érdekében, hogy a kultúra gazdasági társadalmi kölcsönhatásait, valamint a kultúra hozzájárulását az Európa 2020 stratégiához, eléréséhez meg tudjuk állapítani, megbízható számokra, statisztikákra van szükség. Hogyha nem tudjuk bizonyítani, adatokkal alátámasztani a kultúra fontosságát, akkor a szavaink csak üres szólamok maradnak, és tudjuk azt is, hogy az ígéreteket nem mindig tartják be a politika alakítása során, valamint a döntéshozatal során. A parlament, az Európai Unió tanácsa és az Európai Bizottság már többször is nekifutott annak, hogy statisztikákat dolgozzon ki a kultúra területére vonatkozóan, ezért 2009-ben az Eurostat útjára indította a kultúrstatisztikák projektjét, ez az SNET, amely statisztikai keretet biztosít majd és 2011 novemberében mutatják majd be azt. Ezt a keretet meg is kell valósítani majd, és vitát kell indítanunk arról, hogy az esznet kultúra által elindított munkálatokat hogyan folytatjuk majd. Éppen ezért a lengyel soros elnökség azt javasolja a kulturális minisztereknek, hogy a kulturális statisztikák jövőjéről döntsön, illetve vitassa meg azt a novemberi tanács alkalmával. Szeretnénk egy erős politikai üzenetet közvetíteni ezzel kapcsolatosan, amely világossá teszi, hogy még van teendőnk ezen a területen. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az együttműködés a keleti partnerség országaival számunkra egy geopolitikai prioritás elnökségünk alatt. Szeretném röviden felvázolni a legfontosabb eseményeket a keleti partnerség kapcsán, amelyet a jövő, jövendő hat hónapra tervezünk. A múlt héten Varsóban konferenciát szerveztünk a mobilitás keleti dimenziója címmel. Négy lengyel minisztérium a bizottsággal karöltve szervezte meg ezt a konferenciát. A legfőbb cél az volt, hogy a mobilitás növelését mozdítsuk elő a kultúra, az ifjúság, a sport és az oktatás területén. Az Európai Unió tagállamai, valamint a keleti partnerség és a keleti kaukázus országai között. A konferencia eredményei befolynak majd a keleti partnerség konferenciájába, amelyet szeptember végére tervezünk. Szó lesz majd ezen partnerségek továbbfejlesztésének lehetőségeiről, az eredményeket pedig az Európai öm, Fórum során mutatjuk majd be november végén. Valamint a külügyminiszterek decemberi ülésén is bemutatjuk majd, amelyet közösen tartunk a keleti partnerségben résztvevő országok külügyminisztereivel. Remélem, hogy az összes keleti partnerséggel kapcsolatos kezdeményezés és rendezvény előmozdítja majd az együttműködést ezzel a régióval, és hozzájárul majd ahhoz is, hogy a további Európai Uniós programok indulnak útjukra a keleti partnerségben résztvevő országokkal közösen. Rá szeretnék térni az audiovizuális területen kijelölt prioritásainkra. Rendkívül fontos a digitalizáció, valamint a kulturális örökségünk védelme. Kulturális örökségünk digitalizálása és megőrzése rendkívül fontos annak érdekében, hogy a jövő generációk számára megőrizzük kultúránkat. Ez rendkívül fontos lesz minden társadalom számára. A digitális technológiák nem csak azt teszik lehetővé, hogy könyveket, filmeket, képeket, fényképeket vagy zenét tároljunk digitálisan, hanem lehetővé teszik az európaiak számára és a világ minden állampolgára számára, hogy nagyon gyorsan hozzáférjenek ezekhez a művészeti alkotásokhoz. A digitális könyvtárak felhasználóinak kompetenciáit szeretnénk bővíteni és fontos számunkra a, ezeknek a könyvtáraknak a kereskedelmi és személyes felhasználásának előmozdítása. A digitális korszak révén felmerül a kérdés, hogy milyen szerepet játszanak azok a kulturális intézmények, amelyek lehetővé teszik a hozzáférést a kulturális örökségünkhöz. Ezért az Európai Bizottság 2010-ben életre hívta a mecénások bizottságát, azzal a célral, hogy a digitalizálás témakörével foglalkozzon. Januárban az új reneszánsz címet viselő jelentés látott napvilágot, amely a digitalizálás, az online hozzáférés kérdéseit feszegeti, valamint a kulturális örökségünk megőrzésének kérdéseit. További prioritásunk az európai digitális könyvtár létrehozása, az Európeána, előmozdítása, valamint annak jövőbeni szerepe egy digitális térség létrehozásában. Természetesen foglalkozunk majd a úgynevezett árva művekkel is, amelyek gyakran audiovizuális alkotások. Hogyha sikerül örökségünket megőriznünk és továbbadnunk, főként az Európánával összefüggésben, akkor számos olyan alkotás, amely eddig nem tetszert nagy ismertségre, könnyebben hozzáférhetővé válik. A lengyel elnökség azt javasolja, hogy a digitalizálás, valamint a kulturális örökség megőrzésének témája, különös tekintettel az audiovizuális és film örökségre, az illetékes miniszterek vitáinak tárgyát képezze a nem formális találkozó során, amelyet szeptember 9-én szervezünk Wroclawban. A digitális archiválás potenciálja, gondoljunk például az Európeánára, a kreativitás előmozdítás és az oktatás előmozdítása céljából egy júliusi Varsóban megtartandó szakértői konferencia tárgya lesz. Tanácsi következtetéseket készítünk elő a kiskorúak védelmével kapcsolatban a digitális világban. Az Európai Bizottság készített egy jelentést két ajánlás megvalósításáról, amelyek 1998-ban és 2006-ban láttak napvilágot. Ezen ajánlások célja a kiskorúak és gyermekek védelmi szintjének növelése. A digitális korszak nagyon sok alapvető változáshoz vezetett, ami az audiovizuális területet illeti, a gyermekek és a fiatalok könnyebben hozzáférnek ezekhez a technológiákhoz. Gyermekkoruktól kezdve hozzáférnek az internethez, játszanak az interneten, zenét hallgatnak általa, illetve információkat keresnek az interneten a házi feladatuk elvégzéséhez, és természetesen kapcsolatot tartanak barátaikkal az interneten. Az úgynevezett szociális hálózatok nagyon elterjedtek Európában. A 9 és 12 év közötti gyermekek kö közel 40%-a, valamint a 13 és 16 év közöttiek majdnem egyharmada rendelkezik profillal az ilyen portálokon. Emellett a gyermekek sokat tévéznek is. A televízió most versenyben áll az internettel, és tulajdonképpen egy tetszés szerint lekérhető programot kínál, az azt jelenti, hogy a néző dönti el, hogy mit szeretne látni a tévében. A gyermekek és a fiatalok gyakran nincsenek tisztában az internetben rejtőző veszélyekkel, ezért különös védelemben kell részesíteni őket. A szülők általi ellenőrzés, illetve felügyelet egy ilyen, egy digitális nevelés vagy oktatás, a különböző szűrőrendszerek, és a különböző segélyhívó számok létrehozása. Ez néhány kezdeményezés, amelyeket a lengyel soros elnökség tervez, annak biztosítása érdekében, hogy a gyermekek és a fiatalok védelme növekedjék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogyan már Kammerfeld képviselő elmondta, és ahogyan a vitában többen említették, Különböző mediális programokkal is foglalkozunk, mint amilyen a Média Mundus és más kulturális programok. Ezek fontos eszközét képezik a kultúra finanszírozásának, valamint az audiovizuális projektek finanszírozásának. Az idén ünnepeljük a média program fenállásának évfordulóját. Ez a program az európai mozit támogatja, a médiaprogram egy jól ismert védjegy az európai moziba járók, mozinézők között, és a kultúra program is jól ismert az állampolgárok körében. Tudjuk, hogy ebben a két ágazatban saját programunk van, és egy finanszírozási eszközünk, és ez azt eredményezte, hogy az Európai Unió tevékenysége láthatóbbá vált, részben azáltal, hogy az Európai Unión kívüli államok számára is megnyitottak ezeket a programokat. A Kultúra, a Média és a Média Mundus programok 2013-ban kifutnak, és a következő finanszírozási időszakra vonatkozóan az Európai Bizottságnak javaslatot kell előterjesztenie ez év végéig. Emlékeztetnünk kell arra is, hogy a programokkal kapcsolatos tárgyalások összekapcsolódnak majd a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló vitával. A lengyel soros elnökség meggyőződése, hogy a kulturális és audiovizuális tevékenység az európai politikai projekt középpontjában helyezkedik el, ezért nagyon fontos, hogy erőfeszítéseket tegyünk, hogy a kultúrát és a médiát támogassuk. Többek között a kultúra és a média programok keretében. És természetesen biztosítani kell a megfelelő finanszírozást, hogy el tudjuk érni ezeket a nagyra törő célokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végezetül szeretnék még egyszer köszönetet mondani a magyar soros elnökségnek a kiváló munkájáért, amelyet azért végzett, hogy az Európa 2020 stratégia keretében kidomborítsa a kultúra szerepét, és köszönöm szépen természetesen az európai kulturális örökség védjegyével kapcsolatos munkájukat is. Köszönöm a partnereinknek, Dániának és Ciprusnak a támogatást és az együttműködést a a triónk 18 hónapjára szóló munkaprogram kidolgozásában. Remélem, jó együttműködésre számíthatunk az Európai Parlament részéről, hogy el tudjuk érni közös céljainkat. Számítok tehát az önök támogatására, és természetesen nagy szeretettel várjuk önöket azokon a kulturális rendezvényeken, amelyeket a kult amelyet a soros elnökségünk idején megszervezünk, ilyen például az Európai Kulturális Kongresszus Wroclawban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr. Államtitkár úr, ketten szeretnének felszólalni. Kavada úr, parancsoljam. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, először is örömömet szeretném kifejezni, hogy egy ilyen kulturális, kulturális hagyományokban ilyen gazdag ország Európában a kulturális politikát irányíthatja most. Részben felvázolta már a választ a kérdésemre. Épp ezért átfogalmazom. A több éves kulturális és média programok, amelyeket eh, tavaly a parlament megvizsgált, eh, eh, valóban őszre elkészül -e és átadják nekünk. A második amikor tudjuk, hogy 2013-ban lejár ennek a programnak az időszaka, nagyon fontos, hogy egy jelentést készítsenek erről. Van-e már pontos dátum erre, tehát hogy mikor adják le ezt az eredményt? És mit gondol egy média programba, amelyet belevennének a kultúrprogramba, ahelyett, hogy legyen egy külön ö, konkrét média program. Megköszönném, hogyha erre választ kaphatnék. Negyel, Nedela Jova asszony. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt van, és jobbulást kívánunk a miniszternek. Nagyon ambiciózus a lengyel program, és reméljük, hogy jó példát fognak mutatni arra, hogy a válság idejében hogy tudnak a költségekkel takarékoskodni. Tehát a kérdésem, hogy mit terveznek a könyvtárak eh, digitalizációja területén. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek lassan haladnak E, ezzel? Mit tesznek azért, hogy felgyorsítsák ezt a programot? És reméljük, hogy vannak olyan javaslatok, amelyeket támogatnak majd. Szeretném elmondani, hogy a LuxD csak a parlament keretén belül működik, tehát ez a bizottsággal egyáltalán nem függ össze. Köszönöm szépen, Takula kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az ALDE frakció nevében szeretném megköszönni a miniszter úrnak az előadását. Valóban egy nagyon nagy szakértelemről tett tanúbizonyságot előadása révén. Két kis kérdésről szeretnék szólni, illetve két nagy kérdésről. Európa adóásza tulajdonképpen az, hogy ilyen hatalmas kulturális hagyományjal és ilyen hatalmas kulturális örökséggel rendelkezünk. Természetesen mégis szükség van prioritások meghatározására, hiszen itt van az UNESCO kulturális világörökség is, itt van a mi örökségvédelmi védjegyünk, tehát nagyon sok különböző megközelítés fut egymással párhuzamosan, és azt gondolom nagyon fontos, hogy prioritásokat határozzunk meg annak érdekében, hogy Európa számára valamiféle előnyt, hozzáadott értéket kovácsolhassunk. Hiszen néha az embernek az az érzése támad, hogy ezen projektek során nagyobb a lelkesedés, mint a siker, illetve az eredmény a végén. Nagyon fontos nyilvánvalóan az örökségvédelem az európai önazonosság és a turizmus számára. Aztán a digitális belső piac kérdése. Ez természetesen egy rendkívül fontos terület. Itt nagyon fontos lenne megpróbálni új eszközöket találni, hogy az európai kultúra valóban sikerrel járjon, sikerüljön számára az áttörés a digitális belső piac megteremtésében. Azt hiszem, itt újabb lendületre van szükség, vagy további lendületre annak érdekében, hogy a digitális tartalmak valóban szabadabban mozoghassanak az országhatárokon túlmenően. Azt hiszem, ez valóban fontos cél, hogy a digitális belső piacot előmozdítsuk. Köszönöm. Uh Panie ministrze, chciałbym ogromnie podziękować za e, bardzo... Köszönöm szépen. Miniszter úr, szeretném megköszönni ambiciózus programját, ami a kultúrát illeti. És szeretném Zdrojewski úr felé is ugyanezt az elismerést megfogalmazni, akivel egy program, együtt dolgoztak ezen a programon, és sok konferencián találkoztunk. Szeptemberben szakbizottságunk Wroclawba utazik, és részt vesz az Európai Kulturális Csúcson. Értelmiségekkel fogunk ott tárgyalni a kultúra szerepéről. Lehetőségünk lesz tehát a mai vita folytatására. Szeretném megköszönni a szavait, és szeretném bátorítani önt, miniszter úr, hogy gondolkozzon el a kulturális oktatás kérdéséről. Az audiovizuális aspektusokról, az európai mozi jövőjéről. Egy jelentésünk is van, ami ebben a témában készül. A képességek, kapacitások a kultúra területén, amivel minden európainak rendelkezni kéne, ez más miniszterek számára is épp olyan fontos, mint ön számára. A legtöbb országban, talán Franciaországot leszámítva, nincsen kulturális oktatás, vagy csak nagyon minimális szinten. Azért nagyon örülök neki, hogy ön foglalkozik ezzel az ügyel. És még egy dolog, amit talán kérdeznék, vagy inkább javasolnék. Hát először is nagyon örülök, hogy a médiaprogramokat és a kulturális programokat elválasztották egymástól. Ez rendkívül fontos. Így a célközönségjei ezeknek a programoknak szintén átérezzék azt, hogy különbség van a kettő között. Ismételten nem forradalomról, hanem lassú fejlődésről van szó. Ezek a programok óriási kihívást jelentenek az audiovizuális programok, amiket említett, ezek esetében a média kronológikus jellegéről is el kell gondolkozni. És mi, mint Európai Uniós jogszabályalkotó, szintén végig kell, hogy gondoljuk ezt. Amikor az európai szerzők kreativitásáról beszélünk, akkor ezzel kapcsolatban is örülök, hogy ezt megemlítette, és nagyon kérem, hogy legyen kemény, amikor más miniszterekkel tárgyal, hogy biztosíthassa a kultúrának a két korban közötti megkülönböztetést, illetve a finanszírozást. Köszönöm, és most Kelly úr kap szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a miniszternek a nagyon intelligens és releváns pontokat, a kulturális örökség, a digitalizáció, a közösségi hálók kérdéséről is beszélt. A kezdetben utalt bizonyos statisztikákra, a dráma órák értékéről. El tudnám mondani, hogy ezek hol állnak rendelkezésre, hol elérhetőek, illetve vannak ilyen statisztikák vagy kutatások más kulturális tevékenységekről is? Ez csak érdeklődés. Ö, és utalt arra is a miniszter úr, amit bölcsek tanácsának nevezett a digitalizációval kapcsolatban mondta ezt. Azt szeretném megkérdezni, hogy ebben a csoportban vannak-e a bölcs férfiak csoportjában vannak-e bölcs nők is? Mikrofon nélkül történt a felszólalás. Nagy tisztettel köszöntöm én is a lengyel miniszter úrat, és egy nagyon rövid kérdésem lenne, az előadásában az Európai Történelemháza projektről nem hallhattunk. Engem az a projekt nagyon érdekelne, hiszen, ahogy Hanno Takula képviselőtársam úr is mondta, Európa kult... Ez egy, a parlamenti téma, ennek semmi köze a tanácssal és a, és a bizottsághoz. Kérem. Esetleg egy véleményt hallanék, azt megköszönöm. Parancsoljon, államtitkár úr. Hölgyeim és uraim! Természetesen a programok témáját illetően mindannyian úgy érezzük, ugyanis gondosan meghallgattam az oktatási eszmecserét, hiszen éveken át tanárként dolgoztam, tehát közel áll hozzám ez a téma. Ugyanaz a véleményünk, hogy a meglévő működő programok a kultúra területén a média és a média mundus programok már is ismert nevek. Mindenki felismeri őket, és hatékonyan működnek. Tehát ma amikor a filmgyártók egy költségvetést állítanak össze, akkor beleveszik ezt a fajta promóciós eszközt. Tehát ez megerősíte az európai mozinak az erőit. És pont ezt akarjuk, nem? Na most új címkék, vagy valami beváltnak a megváltoztatása kockázatos. Nyilván az Európai Bizottságnak várjuk az új javaslatát, és soros elnökként tökéletesen egyet értünk az oktatási programokkal kapcsolatban hallkoztatott nézetekkel. Ugyanezt gondoljuk a kulturális programokkal kapcsolatban, tehát ezek már ismert nevek, jól működnek. Jó, hogyha, és hogyha nincs velük baj, akkor miért kellene most változtatni rajtuk? Nedelajova asszony, Nyevedalova asszony e, említette azt a programot, e, amely nagyon érdekes volt, e, és volt egy idő, amikor Európa, Európát ez nagyon érdekelte. Ez az európeana program, E, és a közös e, levéltáraknak, a e, közös intézményeknek az összegyűjtése ez mindig a szellemi tulajdonjogok, szerzői jogoknak a problémáját veti fel. Hogyha szeretnénk az Európeánát támogatni pénzügyileg azért, hogy a programot időben folytathassuk, akkor a soros elnökség feladata az lesz, hogy az irányelvvel foglalkozon, és pedig az úgynevezett árva művekkel kapcsolatban. Tehát az olyan programok, mint az Európeánál, és bármilyen olyan kezdeményezés, amely digitalizálni akar bizonyos munkákat, fontos feladat. Voltak kérdések, amelyek a szerzői jogok kérdését irentették. Manapság ez Európa számára egy fontos kérdés, és Takula úr is beszélt erről. A Lux díj és nagyra értékelt kezdeményezés, általunk nagyra értékelt kezdeményezés. Az Európai Örökségi címke, más ilyen márkákhoz hasonló, mint például az UNESCO-nak a márkája, hogy így nevezzem. Vannak olyan épületek, amelyek ezt a címkét viselik már Lengyelországban. Hogyha akarunk egy európai örökségi címkét is vezetni, akkor kiváló szakértőket kell keresni, akik körülnéznek, ugyanis már bizonyos dolgoknak megadtuk a megfelelő elismerést. Tehát meg kell találni, hogy milyen fajta értékelést jelöl ez a címke. Tehát ez Európához kell, hogy kötődjön, különlegesen európainak kell lenni. Tehát ezért nagyon jó eljárást kell kialakítani arra, hogy kinek adják ezt, vagy minek adják ezt a címkét. Nem lenne jó, hogyha statisztikai alapon oldanánk meg ezt a kérdést. Persze a földrajzi aspektus is fontos, de elsősorban a minőséget kell megfelelni minőségi kritériumokat kell megfelelően alkalmazni. Egy másik kérdés, amelyről beszélnünk kell, a következő. Európa az állampolgárok szabadságára épül. Ez megmutatkozik a digitális térségben is. Sok ember számára a digitális környezet a valóságot helyébe lép. Európában a szerzői jogokat megvédjük. Az alkotó az egyetlen tulajdonosa a jogoknak. Ezt a törvényt nem változtathatjuk meg. Tehát az olyan gondolatok, amelyek a művészeti alkotások jobb hozzáférését biztosítaná, azoknak mind tiszteletben kell tartani a tulajdon, a jogot. Ezen kívül olyan megoldást kell találni, amely a művészek, az alkotók számára is megfelel azért, hogy az ő érdekükben is legyen az, hogy minél jobban hozzáférhetővé tegyük ezeket a műveket. Vannak már ilyen javaslatok, de még elemezni kell őket, hogy az elveket valóban figyelembe tartsuk. Tehát, hogy az alkotónak van joga a saját alkotásához. De, mint mondtam, vannak más szempontok is, tehát például a kiskorúak és a gyerekeknek a megvédése. Ugyanakkor az egyének jogát is biztosítani kell Európában. Most Boris úr kérdésére válaszolok. Ha európai programokról beszélünk, akkor evolúciót akarunk, nem revolúciót, tehát fejlődést, nem forradalmat. Ez lesz a mi hozzáállásunk. Kelly úr, statisztikai információt kért tőlem, itt most segítséget kérek. Volt ilyen jellegű kutatás Lengyelországban, és Biszki úr, mint tudományos miniszterhez intézett hozzám egy szót. Mint mondtam, oktatóként engem érdekel ez a kérdés Lengyelországban, a művészeti oktatás az a kulturális minisztériumhoz tartozik. Tehát e, a különböző szintű iskolákat, 19 e, felsőoktatási intézményt, azt a kulturális miniszter, a művelődési miniszter ellenőrzi. Ennek eredményeként nagyon sok területen kiváló szakemberek például zenekari művészek tanítanak. A Bozárban itt a lengyel modern művészeti kiállítást is megnyitják, ugyanis a lengyel modern művészet mindenütt jelen van. Ugyanis a művészeti oktatás eredményeként ez egy olyan eredmény, amire büszkék lehetünk Lengyelországban, ez országunkra jellemző. Jó, talán ennyi, elnök asszony. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy milyen sok művészeti alkotás származik Lengyelországból. Mindenkinek javaslom látogasson el a Bozárba. A lengyel soros elnökség alkalmából ott egy csodálatos kiállítás nyílik ma este. Én is elmegyek, mindenkit megkérek, hogy látogasson el, megéri. Köszönöm szépen a meglátásait, észrevételeit, még egyszer utalnék arra, hogy a korai figyelmeztető jelzés, ami a médiát illeti, az, hogy megkongattuk a vészharangot, azt eredményezte, hogy a média téma nem tűnik el, lesz egy média program. Tegnap a bizottsággal volt egy megbeszélésem erről, tehát itt megnyugodhatunk ezzel kapcsolatosan először is több pénzt kapunk, másrészt pedig ebben a csomagban a média látható marad, így a láthatóságot nem veszítjük el. Mindenki, aki ismeri a Luxdíjat, tudja, hogy milyen fontos a médiaprogram. Itt már nem kell nagy küzdelmeket megvívnunk. Tegnap Tusinski úrnak elmondtam, hogy nem elfogadható, vállalható az, hogy novemberben ide jöttök, ide teszitek a programot elénk, és azt mondjátok, hogy vagy elfogadjátok, vagy nem kaptok semmit. Elmondtam neki, hogy nagyon jó lenne informális módon egyeztetni a program megállapítása előtt. Úgy tűnt számomra, hogy ez ő belátta ennek az észszerűségét, hogy levonja a következtetéseket, azt nem tudom. De hát máskülönben a vé- év végén itt egy hatalmas ö, csetepaté lesz ebből valaki utalt itt rá, hogy a témák nem olyan fontosak, majd téged is meggyőzünk még, Hannó. Tehát köszönöm szépen, miniszter úr, és a következő miniszter következik, a sportminiszter. Köszönöm szépen. Köszönöm. Itt van tehát körünkben Gérsz úr, turisztikai és sportminiszter. Tudjuk azt is, hogy Fiszesz úr holnap fogja bemutatni jelentését a sporttal kapcsolatosan, tehát most egy csodálatos eszmecserének lehetünk majd tanulni. Üdvözlöm Önt! If you are ready, Mr. Minister... Ha készen áll, miniszter úr, öné a szó. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Członkowie. Elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy a lengyel elnökség prioritásait a sport területén bemutathassam önöknek. Egy nagyon rövid prezentáció után a lehető tőlem tehető legjobb módon szeretnék válaszolni a kérdéseikre. Tisztában vagyok azzal, hogy az Európai Parlament számára mennyire fontos kérdés a sport és szeretném biztosítani önöket, hogy a lengyel elnökség, csak úgy, mint én magam személyesen, szeretnénk folytatni azt a kiváló együttműködést, ami a tanács és az Európai Parlament között kialakult, és ami lehetővé tette azt, hogy óriási előrelépés történjen a sport területén, különösen a Lisszaboni szerződés végrehajtása után. 2011-ben az Európai Bizottság közleményt fogadott el a sportpolitika irány elveinek kialakításával kapcsolatban. Ezután májusban a tanács fogadta el az elkövetkezendő három évre a sport területén végzendő munkaprogramot. Az Európai Bizottság, tanács és a tagállamok ezt az első munkaprogramot hamarosan elkezdik végrehajtani. Az európai parlamenti jelentések amelyeket jelen pillanatban Santiago Fisas úr készít elő, szintén óriási hatással lesznek erre a területre. Elolvastam ezt a dokumentumot, és meggyőződésem, hogy rendkívül fontos lépés lesz annak a biztosításában, hogy a sport erős európai szakpolitikává váljon. A lengyel prioritás a sport területén a következő. Először is új európai kezdeményezések, fejlesztések kialakítása a sportterületén. Ezt a prioritást az elkövetkezendő két hónapban szeretnénk végrehajtani, és ezért Lengyelország a következő aktuális témákra szeretne összpontosítani. Az egyik a sport integritásának kockázatai, aztán a sport dimenziója, végül a sportpolitika, ami gazdasági tényekre alapul. Ez a választás nem véletlen. Az Európai Unió támogatni kívánja a sportot, mégpedig társadalmi és oktatási dimenziójában is. Ezért választottuk ezeket a prioritásokat. A sport értéke és azok az ideálok, amiket a sport jelent, jelentéktelenek maradnának, hogyha elfelejtkeznénk a sport által jelentett integritásról. A lengyel elnökség számára ezért az, hogy a tiszta sportért küzdjünk, rendkívül fontos. Szeretnénk megmutatni azt, hogy a sport nagyon fontos a gazdaság a szempontjából is. Nem csak költést generál, hanem a tagállamok költségvetése számára előnyökkel is jár. Ezért érdemes a sportot támogatni és beruházni erre a területre. Nagyon ambíciózus terveink vannak tehát, ahogy ezt már említettem, most pedig a prioritást élvező témákról szeretnék részletesebben beszélni. Az első prioritást jelentő téma a sport integritást érintő fenyegetések témája. Mi fenyegeti a sport integritását? Ezzel kapcsolatban két témával szeretnénk foglalkozni. Az egyik a bundázás kérdése, a másik pedig a sportbeli dopping kérdése. Ezek, ez a két legnagyobb fenyegetés, ami veszélyezteti a sport tisztaságát. Vala a korrupció és a bundázás egész egyszerűen arra szolgál, hogy az emberek a szerencsejátékból pénzt nyerjenek. Az online szerencsejáték gyorsan fejlődik, növekszik a botrányok száma is Európában ezzel párhuzamosan. Ez pedig nem felel meg a sportbeli fair play eszméjének. Ezt szeretném mindenképpen hangsúlyozni. Azáltal, hogy a bundázás ellen fellépünk, ezt a a lehető legszélesebb körben szeretnénk ezt a harcot folytatni. Autonóm sportszervezetekkel szeretnénk együttműködni, és a, bevár, a jó kormányzást szeretnénk a sportterületén is bevezetni. A jó kormányzással kapcsolatban szeretném említ, megemlíteni azt, hogy a tanácsi ülésen, amelyet novemberben tartunk, ki fogunk térni erre a témára. A bundázással kapcsolatban Lengyelország a novemberi tanácsi ülésen javaslattal fog élni. Ebben a javaslatban különböző elemeket szeretnénk bevonni. Először is felhívjuk a tagállamokat arra, hogy a sportcsalást bűncselekménynek ismerjék el a jogrendszerükben, és biztosítsanak finanszírozási lehetőséget az ilyen bűncselekmények feltárására. Szeretném ösztönözni az együttműködést, a rendőri együttműködést a terül, ezen a területen, illetve az igazságszolgáltatás és a bűnöldözési hatóságokat is szeretnénk a sportbűnözés elleni fellépésben való együttműködésre. A sportmenedzsment testületeket és a sportszervezetekért is szeretnék felhívni arra, hogy együttműködjenek egymás között is, illetve a sportfogadó vállalatokkal. Ez lehetővé tenne a tagállami hatóságok számára azt, hogy a rendelkezésre álló tudást a legnagyobb mértékben kihasználják. Ugyanakkor megpróbáljuk biztosítani azt is, hogy a szellemi tulajdonjogokat tiszteletben tartják. Nem csak azért, hogy valaki, ha megszervez egy sporteseményt, abból kereshessen pénzt, hanem azért is, hogy könnyebben fellépjünk a sport területén történő csalás ellen, illetve kérni fogjuk majd a tagállamokat, hogy olyan oktatási programokat hajtsanak végre, amelyek révén az összes érdekelt felet, a, biztos, a bírókat, a sportolókat tájékoztassák arról, hogy mit kell tenniük akkor, hogyha felmerül a bondázás gyanúja. Trióbeli partnereinkkel, az Európai Bizottsággal is, valamint a fogadásszervezőkkel is szeretnénk, illetve a fogadással foglalkozó hatóságokkal együttműködni. A parlamenttel is gyümölcsöző együttműködésre számítunk. A második kihívás az európai sport előtt vagy a második fenyegetés a dopping. A dopping egész egyszerűen egy sport csalásnak tekinthető, hiszen a fair play ellenébe megy. A sportolók motivációját csökkenti, akkor, hogyha amatőrök, és nyomást gyakorol a profi sportolókra, a sport imázsát pedig tönkreteszi. Ennek a jogi természete különböző részekre osztható. Először is érinti az állampolgárok szabad mozgását, tehát európai szinten kell az Európai Unióban fellépni a dopingolás ellen. Ebben együtt szeretnénk működni a vadával, ami a doping ellenes világszervezet rövidítése. Nekünk is van képviseletünk ebben a szervezetben, és szeretnénk, hogyha a hangunk tisztán hallatszana is. Egy viselkedési gyakorlatokat hmm, összefoglaló dokumentumot szeretnénk létrehozni annak érdekében, hogy ebben a szervezetben is megváltoztassuk a gyakorlatokat és a bevált gyakorlatokat ki tudjuk cserélni. Ebben a szervezetben biztosítani kell azt, hogy az Európai Uniót megfelelően képviseljük. A következő prioritása a lengyel elnökségnek a sport szociális vagy társadalmi dimenziója. A sport egy társadalmi tevékenység, és nagyon nagy mértékben hagyatkozik a önkéntesek munkájára, így a szociális befogadást és a kohéziót erősíti. A tanácsi következtetések a sport, önkéntesség és az aktív állampolgárság címmel a novemberi tanácsi ülésen kerülnek majd elfogadásra. Ennek az a célja, hogy a tagállamokat és az Európai Bizottságot ösztönözzük arra, hogy kedvező feltételeket biztosítsanak a sportbeli önkéntesség számára. Az is célunk, hogy társfinanszírozzuk a határokon átnyúló projekteket az önkéntesség és a sport területén. Ez összefügg az önkéntesség Európai évével, a 2011 ugyanis ez az év. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság meg van győződve arról, hogy az önkéntesség alapvető fontosságú az európai sport szempontjából. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy ez a prioritás időben nem korlátozott, hiszen nem sokára az UEFA 2012-es futballbajnokságot meg fogjuk megszervezni, és itt is nagyon számítunk az önkéntesek tevékenységére. Amikor ez befejeződik, akkor az emberek mindennapi tevékenységre is le kell fordítanunk azt, amit azt a tapasztalatot, amit az önkéntességből szereztek. Nem feltétlenül könnyű öm, önkénteseket szerezni egy ilyen eseményre, de ha már sikerült, akkor utána is kell velük valamit csinálnunk. És néhány konferenciát is fogunk szervezni a témában. Engedjék meg, hogy a július elején a mobilitás keleti dimenziójáról folytatott konferenciára hívjam fel a figyelmüket. Az integráció, a kereti partnerség szomszédsági politikában hozzánk kapcsolódó tagállamok vagy államok közelebb hozása a cél. Wroclawban július 18-19-én a Sport, mint a szociálpolitika egyik eszköze címmel fogunk konferenciát szervezni. Hogyan tudjuk a sportot eszközként használni arra, hogy a szociális kirekesztés, társadalmi kirekesztés ellen felvegyük a harcot? Különösen az idősek, a fogyatékossággal élők, a kisebbségek tiszteletben tartására hogyan tudjuk ezt használni, illetve hogyan tudjuk ösztönözni a nőket arra, hogy a szakmai életükben is sikert éljenek el. Szeptember 13-án és 14-én pedig Varsóban fogunk a sport témájában konferenciát szervezni, itt olyan kérdésekre összpontosítunk majd, mint hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az önkéntesek később a sportklubok aktív alkalmazottaivá váljanak. És végül az utolsó prioritást élvező területünk a sportpolitika, amely gazdasági tényeken alapul. A sport fontos a teljes gazdaság számára, néha ezt elfelejtjük. Ilyen nehéz gazdasági helyzetben Lengyelország úgy döntött, hogy erre a területre is összpontosítani fog, hiszen a sport a gazdaságba betöltött szerepe szintén jelentős. Hangsúlyozni fogjuk azt, hogy megéri támogatni a sportot gazdasági szempontból is európai szinten. Nem csak azért, mert a társadalom és az oktatás számára értékeket rejt, hanem azért, mert ugyan ilyen értékes a gazdaságra nézve is. Lengyelország a szatellit közvetítéseket szeretné támogatni, Ausztria, Ciprus és az Egyesült Királyság már az első nemzeti eredményeiket bemutatták. Lengyelországban is a jelenlegi statisztikai alapok alapján meghúztuk a mérleget, és ebből az derült ki, hogy a sport majdnem a GDP 2%-át termeli majd későbbiekben egy informális krakói miniszteri ülésen további adatokat fogunk nyilvánosságra hozni ezzel kapcsolatban. Szeretnénk a jelentős sportesemények gazdaságra gyakorolt hatását is hangsúlyozni. Az UEFA Euró 2012-es bajnokság Lengyelország gazdaságára gyakorolt hatását szintén bemutatjuk majd a Krakói konferencián. Nos, tehát, hogyha a gazdasági hatásokról beszélünk, akkor az európai szintű finanszírozást sem szabad elfelejtenünk. Meggyőződésünk, hogy a sportot a következő pénzügyi keretben meg kell említeni, ezért üdvözöljük az Európai Bizottság nemrégi javaslatát a 2014 és 20 közötti időszakra vonatkozóan. Ebbe ugyanis bekerült a sport és a sport, valamint az oktatás kapcsolata Európában. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament, Bizottság és Tanács meg fog bizonyosodni arról, hogy ezt a javaslatot végre is hajtják. És végül szeretném hangsúlyozni azt, hogy a programunk csak akkor járhat sikerrel, hogyha minden érdekelt fél, a tagállamok is, az európai intézmények, beleértve a sport világának a képviselőit is együttműködnek. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon örülünk annak, hogy az ön személyében van egy szövetségesünk, aki ismeri a sport jelentőségét, és offenzíven képviseli is annak fontosságát. Nagyon szeretnénk majd egy sportprogramot összeállítani, de mivel nem tudjuk, hogy ez az egész hogyan alakul majd, nos, ennek ellenére annyit már biztosan tudhatunk, hogy a sport legalább említésre került a következő pénzügyi keretre irányuló javaslatban, tehát abból indulhatunk ki, hogy lesz majd itt valami, de mint ahogyan ön is mondta, a sportnak nagyon sok vetülete van, nem csak a nép szórakoztatását szolgálja, hanem gazdasági, közegészségügyi szerepe van, a civil társadalom szempontjából is fontos, mindezt csodálatosan elmondta. Négyen szeretnének hozzászólni, Boszkot asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy a lengyel soros elnökségnek a szándékait bemutatták nekünk. Én egy véleményt fogalmazok most meg a sporttal kapcsolatban, és én is beszélek azokról a kérdésekről, például a, a bundázásról, amely ugye a sportban is bűncselekményekhez vezet. De azért az Európai Unió tagállamaiban különböző rendszerek léteznek arra, hogy hogyan birkozzanak meg a csalás és korrupció eseteivel. Különböző módszereket használnak erre, és ez az, ami itt a problémát jelent majd az elkövetkezendő években. Szerintem ez a csalás Európa mindegyik részében létezik, jelenleg hallunk a török botrányokról, de ez Finlandia, Svájc és más országokat is érint. Nem lenne -e lehetséges megvizsgálni, hogy az Európol keretében belül a tagállamok nem akarnának-e felállítani egy vizsgáló bizottságot ennek a kérdésnek a megvizsgálására, hiszen határokon átnyúló megközelítésre van szükség. Egy másik kérdés. Egyet értek önnel, hogy a fogadó intézményekkel együtt kell mond, működni, de a nagy eh, ilyen szervezetek, amelyek a saját ágazatukban a jó viselkedés, a megfelelő viselkedés, etikus viselkedését felelőnek, de nem tudom, hogy mi mit tehetünk ezzel a magatartási kódexsel, ezekkel a nagy intézményekkel kapcsolatban. Tudom, hogy ezek az etikai kódexek nagyon különbözőek az egyik államban, meg a másik államban, tehát a különböző államok kelet. Tehát hogyan gondolják megoldani ezt a kérdést? 2012-ben nagyon fontos, amit beszéltek, akkor a hátrányos megkülönböztetés megszülentése, a rasszizmus ellen, tehát mindazok azok az intézkedések, amelyeket a problémák megoldására felvázolt, kiválóak. Santiago, ő itt a jelentéstevőnk ezzel a témával kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm miniszter úr ezt a kiváló előadást a sporttal kapcsolatosan. Volt alkalmunk közösen eszmét cserélni négy szem között egy étkezés alkalmával. Holnap fogom bemutatni itt a szakbizottságban a jelentésemet, ahogyan már említették. A jelentés talán egy kicsit rövidebb lett, mint ahogyan szerettem volna. Hát vannak ugye hat, bizonyos határok, amelyek között mozoghatunk a jelentések elkészítésekor, de talán a módosító indítványokkal kiegészíthetjük majd a szöveget. Örültem, hogy a lengyel soros elnökség a sportterületén jelentkező több bűncselekményként szeretné elismertetni, és akként szeretné kezelni. Nyilván itt a bűncselekmény definícióját is hasonlóan kell meghatározni a tagállamokban, hiszen hogyha különféle fogalom meghatározások léteznek a különböző tagállamokban, az nem lenne célra vezető. A korrupció bűncselekményét tehát megfelelően kell meghatározni fogalmilag, hogy a különböző tagállamok hasonló módon büntessék azt. Aztán itt van a doping elleni harc, ez is egy nagyon alapvető kérdés a sport ágazatában. A doping elleni küzdelem kéz a kézben kell, hogy járjon a doping termékek felkutatásával. Azt hiszem a 80-as cikk lehetővé teszi a számunkra, hogy fellépjünk a kábítószer ellen, és érdemes volna a, ezeket a dopingszereket belefoglalni a kábítószer elleni fellépésbe. És van nyilván itt egy csalási tényállás is, amelyel ez összefügg, de úgy gondolom, hogy ez nem csak csalás, hanem egyfajta védség az emberi egészség ellen. Dopping az iskolákban és az iskolai sportegyesületekben, ez rendkívüli módon aggaszt engem, tehát ugye ez egyfajta csalás, fennállását jelenti, de nyilvánvalóan kihatással van az egészségre és az ilyen szerek fogyasztása. Tehát a doping elleni küzdelemben, mint ahogyan említésre került, nagyon fontos azonban szem előtt tartani a sportolók emberi méltóságának tiszteletben tartását. A jelentésemben emellett javasolni fogom azt is, hogy egy sportügyekben illetékes bíróság létrejöjjön. Itt van a TASZ Lozánban. De nyilván emiatt függünk a svájci jogalkotástól, amely nincs átfedésben az EU-s jogszabályokkal. Aztán vannak hasonló bíróságok az Egyesült Államokban, például miért ne hozhatnánk létre mi hasonló bíróságot Luxemburgban. És aztán a sportrendezvények kérdése. Nagyon sok olyan sajtószerv van, amely egyáltalán nem szereti ezt a témát, főként a fogadóirodáknak nem tetszik mindez, de ami a sportrendezvényeket illeti, úgy gondolom, nagyon fontos ezen a téren is határozottabban fellépni a csalással szemben. Aztán önkéntes mozgalmak, önkéntesség. Természetesen ez is nagyon fontos elemét képezi a sportnak. Gondolok itt a az önkéntes tevékenységre a sportegyesületekben, ennek támogatása is nagyon fontos a jövőben. Van számos más egyéb pont is, amelyet fontosnak tartok, de amelyeket most itt az időszűkössége miatt nem tudok megemlíteni, de érdekelt volna, hogy ön miniszter úr mit gondol a sportolók támogatásáról, kettős pályafutás, az egyetemi kérdésekért felelős miniszter szemben már említettem ezt a kérdést, tehát hogyha egy sportoló sportkarrierje véget ér, akkor lehetővé kell tenni számára, hogy a, ismét integrálódjon a társadalomba. Aztán megnéztem néhány tanulmányt, 15 millió munkahely, tehát az összes munkahely 4,5%-a a sport területén található, a GDP 3,5%-át adja a sportágazat, és ön ugye nem csak a sportért felelős, hanem az idegenforgalomért is. Nagyon fontos látni az összefüggést a sport és az idegenforgalom között. Egyrészt ugye az emberek a ö, szabadságuk idején is sportolnak, de ugye sportesemények turistákat is vonzanak. Elnök, köszönöm szépen, Táfula úr következik, kérem, legyen lényegre törő. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, elnök asszony. Saját és az ALDE, tehát a sportcsapatom nevében szeretném megköszönni ezt a fantasztikus előadást a miniszter úrnak. Ön minden területet lefedett, ugyanis, amit csak el lehet képzelni a sport területén. Tehát értékes, érett áttekintést mutatott be a mi jelentéstevőnk a jelentésében támaszkodhat az ön munkájára is. Én ennek támogatója vagyok. Ez a kettős karrier, tehát hogy a fiatal sportolóknak ezt akarjuk biztosítani, nagyon fontos Európa számára. Aztán az egyetemeken és a felsőoktatásban valós sportéletet kell folytatni, akár csak az Egyesült Államokban. Egyetemi sportligákat kell kialakítani, amely nem csak az egyetemeknek a fényét növelni. Ugyanakkor említette, hogy milyen veszélyek eh, leselkednek a sportra. Ugyanakkor a sportnak a pozitív képét kell a közvélemény előtt erősíteni. Hiszen a sport 90%-a pozitív eredményeket mutat. Aztán van néhány eh, kevés százalék, amely negatív jellegzetességeket mutat. Említette a programokat. És eh, a tartalom a fontos itt ha már sportról beszélünk, akkor Irina Csevinska nevét is, és Adam Melisnak a nevét is emlek, említhetjük, hiszen minden európai szívébe befészkelték magukat. Ez az európai program széles kiterjedésű lehet, amely az európai hozzáadott értéket növelheti és Adam Malisról is elnevezhetnénk egy programot például. De, mint mondtam, a tartalom a fontos. Nagyon jó, de azért ne röpködjünk túl magasra, mert akkor sehova nem jutunk. Boris. Dziękuję bardzo. Zgadzam się absolutnie <laughs> z Nagyon szépen köszönöm. Tökéletesen egyetértek a névjavaslattal. Persze, miniszter úr, az el, lengyel soros elnökség alatt Ön Santiago úr kiváló jelentését is fel tudják használni. Ezt óvat, gondosan el kell olvasni, és nem csak az állami, hanem a nem állami szektorban is. Hiszen az új politika objektivitást és összehangolást igényel. Köszönöm hogy ilyen gazdag programot mutatott be. És talán érdemes lenne a parlament véleményét is felhasználni, hiszen ez felvázolja, hogy hogyan kell a sportot összehangolni, és milyen legyen az új európai politika. Talán két másik dolog van, amely az új pénzügyi kerettel kapcsolatban segít, erre készülhetünk fel. Az utóbbi években a kormány és a minisztérium segítségének köszönhetően új beruházást tettek. Két és fél ezer sport létesítményt építettek a gyerekeknek focipályákat, kosárlabda pályákat, műfüvet és, és mesterséges fényt. Tehát egészen évfélig játszhatnak a gyerekek a városokban és a, a falvakban. Ezt a bevált gyakorlatot meg kellene osztani másokkal. A kohéziós politika jövője amely majdnem 400 milliárd eurót biztosít a legtöbb európai régiónak, magában foglalkozhatta a, azt, hogy a sportba beruházni is hasznos. Tehát a lengyel projekt, amely az ön feladata, lemásolható másott is, azért, hogy a diákok és a gyerekek élvezzék a hozzáférést a sport infrastruktúrákba. Van egy európai szociális alap, amely jól felhasználható, hogyha arról gondoskodunk, hogy a az atléták, akik eh, a befejezték sportkarrierüket, azok eh, közép- vagy felsőfokú oktatásban tovább tanulhatnak azért, hogy majd edzőként képezhessék a következő generáció tagjait. Azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés lenne önök számára. Köszönöm szépen. Szenesi kolléganő parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, nagyon érdekes dolgokat hallottunk. A lengyel soros elnökség prioritásai nagyon érdekesek a sport területén. Egy dolog azonban, egy dolgot azonban hiányoltam. Nagyon fontosnak tartom a nők részvételét a különböző sporteseményeken. Hogyha nők részt vesznek, akkor ez sok előnyhöz vezet. A sportegyesületek vezető grémiumaiban azonban nagyítóval kell keresni a nőket. Vannak olyan tagállamok, ahol már vannak kvóták arra vonatkozóan, hogy milyen arányban kell, hogy képviseltessék magukat nők a vezető grémiumokban. Jelentéstevője voltam egy véleménynek, szerzője voltam egy véleménynek a FEM szakbizottságban, amely Santiago kolléga jelentéséhez kapcsolódik, és azon gondolkodunk, hogy egy ilyen kvóta hogyan lenne kialakítható a sportegyesületek vezető grémiumaiban, vezetőségében a nők számára. Talán el lehetne gondolkodni erről a lengyel elnökség keretein belül is, és a kérdésem az volna, hogy mennyiben érdeklődnek egyáltalán a téma iránt, mekkora figyelmet szentelnek ennek a témának. A nők szerepét a lengyel soros elnökség szinte el is felejtette felsorakoztatni. Matula úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Szeretnék gratulálni a miniszter úr előadásához. Sokat beszéltünk a teljesítménysportokról, és nem annyit a tömegsportokról. Nyilvánvaló, ez az ön hatáskörének megfelelő felosztás volt. A kérdésem, milyen szerepet lát a tömegsportoknak és a tömegversenyeknek? Ugyanis a fiatalok és a gyerekek elhízott, egyre inkább elhízottak. Szeretnék hozzátenni valamit ahhoz, amit a kollégám is mondott, hogyan látja a tömegsportnak a szerepét az iskolákban és a jövőben. Nyilván ez hozzákapcsolódik a turizmushoz is. Például egy brüsszeli maraton, vagy egy párizsi, vagy egy római maraton tízezreket vonz, és a mozgást segíti. Ezért nagyon fontos a közegészség és az európai állampolgárok számára, hogy ezt ösztönözzék. Köszönöm. Kosta asszony még röviden hozzászólhat, parancsoljon. Nagyon rövid leszek. örömmel hallottam, hogy a miniszter úr azt mondta, hogy három sport szempontra fog koncentrálni. Osztom a kollégáknak a hozzászólásait, hogy szükséges megerősíteni az együttműködést. és a tájékoztatást de hallottunk arról is, hogy hogyan lehet a csalást ellenőrizni, és hogy felállítsunk egy rendszert. A Stockholmi program persze hasznos, e, ez segíteni az előrelépést, hogyha közbenső lépéseket is beépítünk. Aztán a hozzáférés a sporthoz. Ez az Európai Unióban, mint állampolgári jog kezd kialakulni. Az önök prioritásai mentén érdekelne, hogy hogyan látja hogyan lehetne elemezni a sporthoz való hozzáférést az Európai Unió lakosai számára, elsősorban a fiatalok számára. Gyakran ez egy egészségügyi kérdés, de gyakran a sporthoz való hozzáférés kérdése is. Említette a kulturális bizottságot, remélem, hogy a női bizottságra is gondol, hiszen egyenlőtlenségeket látunk ezen a területen. A fogyatékkal élők kérdése is nagyon fontos. Vannak egyezmények, ENSZ és Európai Uniós egyezmények ezzel kapcsolatban, de a fogyatékkal élők szervezeteinek a képviselői gyakran azt mondják, hogy sokszor nem megfelelően végrehajtottak ezek a rendelkezések. A Lisszaboni szerződés megváltoztat a sporttal kapcsolattal több kérdést, de azt azért nem tudjuk, hogy megfelelő pénzügyi forrásokat rendelnek -e ehhez. A sport, a, a lengyel soros elnökség valóban akar ebbe beruházni, hogy látjuk ezt európai szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen nagy érdeklődést tanúsítanak a téma iránt. A sport fontos szerepet játszik az önök szakbizottságának munkájában láthatóan. Visszatérek a kérdésekre, csupán hat hónap áll a rendelkezésünkre, ez nem lesz elegendő mindenre, de remélem, hogy jó együttműködésben a parlamenttel sikerül azért egy-két eredményt elérnünk. Fiszesz úr jelentése rendkívül fontos lesz a számunkra, hiszen a mi prioritásaink összhangban állnak azzal, amit Fiszesz úr a jelentésében leírt. Most pedig, ami a kérdéseket illeti. Valaki említette a csalásokat, a sportcsalásokat, bundázást, ez egy határokon átnyúló, mondhatni nemzetközi probléma, ezért nagyon fontos ennek a jelenségnek a leküzdése. Ez egy még összetettebb kérdés egyébként, mint a doping, hiszen a doping egy egyéni, egyéni esetekre vezethető vissza, de a csalás, a bundázás, a szervezet bűnözéssel függ össze, ezért összehangolt fellépésre van szükség európai, sőt nemzetközi szinten. Így van ez a, egyébként a doping elleni küzdelem esetében, és ott is nemzetközi cselekvésre van szükség, ugye ez a vada feladata. És ezzel gyakorlatilag elérkeztünk a dopinga kapcsolatos zöld könyv témájához, illetve kérdéséhez, amelyet az Európai Bizottság előkészít, és összefügg ezzel a fogadóirodákkal kapcsolatos csalások és manipuláció esete. Úgy gondolom, hogy eddig Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság ha jól tudom, bűncselekményként kezeli a dopingot, Franciaország és Németország pedig fontolóra vette ezt a lehetőséget. Sok európai országban tehát már érvényesül ez a megközelítés, vagy gondolkodnak rajta. Reméljük, hogy további tagállamok is eh, a tettek mezeire lépnek ezzel kapcsolatosan. Aztán az a kapcsolatosan, amit Fiszesz úr mondott. A jelentése rendkívül fontos, hiszen a sport számos betületét lefedi, említi a különböző veszélyeket és így a dopingot, erről már szó esett. A dopinggal szemben ugyanúgy kell fellépnünk, mint a drogkereskedelem területén. A doping legalább olyan veszélyes, mint a más kábítószerekkel folytatott kereskedelem. Egy európai bíróság, amely ilyen ügyekkel foglalkozik, úgy gondolom ez egy jó ötlet. Számos problémára gyógyírt találhatnánk ezzel az eszközzel, illetve bíróság elé vihetnénk ezeket az ügyeket, ez egy jó kezdeményezés. Aztán ami a kettős pályafutást, kettős karriert illeti sportolók esetében, ez egy nagyon fontos téma. Nagyon kevés olyan sportág van, ahol a jövedelmek olyan magasak, hogy a legjobb professzionális sportolók karrierük során elegendő pénzt halmozhassanak fel, megfelelő vagyont halmozhassanak fel, hogy a sportkarrier után is elegendő jövedelmük, bevételük legyen. Éppen ezért fontos elgondolkodni a kettős karrier, kettős pályafutás ötletén. Támogatni akarjuk a sportolókat abban, hogy sportpályafutásuk közben egyetemi tanulmányokat végezhessenek, képzésben vehessenek részt, és finanszírozzuk azt is, hogy a sportkarrier lezárta után az egykori sportolók számára valamilyen képzést tegyünk lehetővé, és felkészítsük őket a munkaerőpiacra. Talán az oktatási programok keretén belül is vizsgálható ez a lehetőség, illetve az ESF révén. Elnök, kérem azokat, akik itt beszélgetnek, folytassák a termen kívül a zsinatolást. A sportnak egyébként egyfajta oktatási képzési szerepe is van, illetve nevelő hatása is van, ismerjük a nagy neveket, ezért szállunk, pontosan ezért szállunk síkra a sport tisztességéért, mert a sportolók gyakran példaképek a fiatalok számára, és hogyha kiderül, hogy egy közismert sportoló csalt, akkor nyilvánvalóan ez a nevelő hatás elvész. Ezért olyan fontos, hogy minden eszközt bevessünk a sport tisztességért folytatott küzdelemben. Jánasszony beszélt a nők szerepéről a Nemzetközi Sportegyesületek vezetőségében. Nehéz itt paritásról, paritásos megoszlásról beszélni, de nyilvánvalóan a jó vezetés szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés a nemzetközi sportegyesületek vetületében, és ennek a jó irányításnak, jó vezetésnek az előfeltétele az, hogy mindenki megfelelően hozzáférjen a vezetőségben elérhető posztokhoz. Azt hiszem mindenképpen támogatandó az, hogy több nő képviseltesse magát ezekben a grémiumokban. És aztán még egy kérdés felmerült, a lakosság számára elérhető sport. Gyakran a professzionális sporttal foglalkozunk csupán, de hát nyilvánvalóan a sport az egész lakosság szempontjából fontos, és támogatjuk finanszírozás révén a sportolási lehetőségeket a szélesebb lakosság körében. A gyermekek és a fiatalok körében is nagyon fontos a, az, hogy fizikailag tevékenyek legyenek, de hát nyilván fontos itt a szülők szerepe is. A szülők közvetíthették a sport fontosságát a gyermekek felé, és ösztönözhetik a gyermekeket arra, hogy fizikailag aktívá váljanak. Nyilván fontos e tekintetben olyan sportrendezvények megszervezése, amelyek hozzáférhetőek mindenki számára. És ebben az összefüggésben fontos gondoskodni arról, hogy a lehető legtöbb ember számára sportolási lehetőséget biztosítsunk, és ehhez szükséges egy infrastruktúra, elegendő létesítményre van szükség, amelyek lehetőség szerint ingyenesen kell, hogy elérhetőek legyenek. Lengyelországban egy átfogó programot valósítottunk meg a modern sport létesítmények létrehozására, amelyek mindenki számára is ingyenesen elérhetőek az év minden egyes napján. Így módon sikerült azokat a finanszírozási akadályokat is leküzdeni, illetve pénzügyi akadályokat, amelyek gyakran megakadályozzák az embereket abban, hogy sportoljanak, hiszen nem csak az életkor szerinti diszkrimináció érvényesül, hanem a pénzügyi diszkrimináció úgymond. Tehát a megfizethetőség itt egy nagyon fontos kérdés ezért kell biztosítani, hogy a sport lehetőleg ingyenesen legyen elérhető. Ezzel a programmal, amelyet említettem, próbáltuk ezeket az akadályokat lebontani. Köszönöm a kérdéseiket, remélem sikerült megválaszolni őket. Ezzel tulajdonképpen a lengyel soros elnökség bemutatkozásának a végére érkeztünk. Biztosak vagyunk abban, hogy számíthatunk önökre a céljaink elérésében, és remélhetőleg az év végén majd egy kicsit tisztában lá- tisztábban látunk, ami a programokat illeti, az önök segítségére is számítunk ebben. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét és a kitartását, és ma délután találkozunk a meghallgatáson. A hearing ugye nem az elnök nek szól csupán, hanem az összes képviselő számára, tehát remélem, hogy a kollégák ide találnak a terembe délután is, és holnap reggel hozzák a szavazókártyákat a szavazásra, de ezt majd még elmondom délután még egyszer. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, jó étvágyat az ebédhez, és köszönöm a tolmácsoknak, és találkozunk Lengyelországban.